a legtöbb módosítást elfogadtuk, és beleveszem a szövegbe. Van néhány, amelyet nem tudok a jelenlegi formájukban elfogadni, de talán ezeket majd megbeszélhetem azokkal, akik benyújtották őket, mert lehet, hogy a tartalmukat illetően egyetértünk, lehet, hogy a megfogalmazás az túlságosan konkrét vagy erős. Köszönöm. Muchas gracias. Muchas gracias. Van megjegyzés vagy kérdés? Zalecki úr parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Az EPP-ED és a saját szempontomból is kijelenthetem, hogy nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő ezeket a változtatásokat elfogadta az iskolai programokat illetően e, az általános és másod és középiskolai területeken. Tehát, hogy az Európai Unió ügyét és az alapját nyújtó értékeket terjesszük. Azért, hogy a az állampolgárok jobban megértsük, hogy miről is szól az Európai Unió. A 13-as módosítást nem akarja a jelentéstevő elfogadni, de ezt a saját személyes tapasztalatomra építettem. Amikor is különböző kezdeményezéseket próbáltunk megvalósítani, nem feltétlenül iskolákban, hanem olyan esetekben, amikor ezeket diákok végzik el, és pedig, hogy tudatosítsák a közvéleményt arról, hogy mi történik az Európai Unióban. Tehát én most kisvárosokban és falukban, falvakban való kezdeményezésekre gondolok, amikor amikor a diákok megpróbálják mozgosítani a helyi közösséget, a polgármestert, a e, rendőrség e, munkatársait, a vállalkozókat, a papot, stb., hogy részt vegyenek ilyen programokban. Tehát azt hiszem, hogyha ilyen aktív programokat szerveznek, akkor az állampolgárok többet tanulnak az Európai Unióról, hiszen maguk is részt vesznek ezekben a tevékenységekben. És szerintem E, ahogy Barozó úr is mondta, az Európai Unió ingyen azért e, nem áll rendelkezésre, tehát nagyon jó ötlet lenne az ilyen projektekre is valamilyen összegeket e, mellé rendelni. Tehát, hogy olyan szervezeteknek adjunk pénzt, akik ismerik az Európai Uniót illetve hát azoknak, akik jól ismerik már eleve az Európai Uniót, nem nagy értelme van pénzt adni, hanem olyanoknak kellene, akik megismertetik az Európai Uniót. Nos, ennyit mondanék általánosságban az iskolákról és az alulról jövő kezdeményezésekről. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, én szeretném megvéden, mert szeretném megvédeni az ötös módosítást, amely az én módosításom, amely, ahogy az AFKO-ban szoktuk mondani, a democratic gap, tehát a, itt nem a demokratikus deficitről, vagy demokrácia deficitről, hiányról van szó, hanem arról, hogy legitimé tegyük az Európai Uniót az állampolgárok körében mi előre lépünk, jó eredményeket érünk el, ugyanakkor az állampolgárokkal tartott kapcsolat nem igazán működik jól. Ilyen hát, környezetben, és a jelentéstevő asszony módosítását figyelembe véve, talán elfogadhatjuk azt a tényt, hogy a kapcsolatok hiányoznak, de ugyanakkor megerősíthetjük, hogy a nagy problémát jelent e, az európai pártokkal és a médiával kapcsolatban, akik nem segítenek nekünk, és nehéz őket e, megmozgatni azért, hogy az Európai Unió intézménye és az állampolgárok közötti kapcsolatot elősegítsék. Ezen kívül e, másik probléma Eh, az állampolgárokkal való konzultáció kérdése az új intézmények felállítása eh, terén. Tegnap az AFKO-ban eh, megvitattuk ezt a kérdést, és a bizottság pozitívan értékelte ezt a javaslatot. Ezen kívül tartunk erről egy egy vitát erről a témáról a jövő hónapban Strasbourgban. Tehát még egyszer szeretném megkérni a kollégákat, hogy támogassák a módosításomat, ugyanis ez egy jó kiegészítője Hegyi úr dokumentumának, ugyanis mivel itt az állampolgárakkal tartott kapcsolatok hiányáról beszélünk, és a politikai pártok és a média tevékenységének a fejlesztéséről, és az európai intézményeknek közvetlen kapcsolatáról az állampolgárokkal konzultációk keretén belül. Ezek mind lényeges kérdések az előrelépés szempontjából. Köszönöm, képviselő úr, mondja az elnök. A bizottság részéről Jorna úr a kommunikációs főigazgatóságról szeretné, szeretne hozzászólni? Nem, nincsen megjegyzésünk. Elnök, úgy látom, hogy más kolléga nem akar felszólalni, ezért szeretném megkérni a jelentéstevőt, hogy akkor foglalja össze. Köszönöm szépen. Zaleszki úr és kollégája megjegyzéséhez szeretnék hozzáfűzni valamit. Zaleszki úr említette, hogy sikerült kompromisszumos megoldásokat összefogni, de azért én nem fogadtam el a 13-as módosítást. Igen, a, a tartalmát illetően egyetértettünk, és most itt a személyes véleményemet szeretném elmondani és pedig, hogy amikor jelentéseket készítünk a parlamentben, akkor valami újat szeretnénk létrehozni. Rengeteg petíció, megjegyzés, stb. van, amelyek túlbonyolítják a munkánkat. És az állampolgárok életét is nehezébbé teszi, hiszen nem tudják igazából megérteni, hogy mit csinálunk. amikor én egy jelentésen dolgozom, megpróbálom összefogni azt, ami már rendelkezésünkre áll. És a 13-as módosítással kapcsolatban Zaleszki úr több támogatást szeretne a bizottságtól EU-s gondolatok terjesztésére. De hát mik az EU gondolatok? hogyha elvekről beszélünk, akkor azt megérteném, de hát mik azok, hogy EU-s gondolatok. És ezen kívül annyit szeretnék még mondani, hogy vannak programok, például az élethosszig tartó program, a Comenius, az Erasmus, a Leonardo, a, tehát mind az általános, mind az középiskoláknak. Tehát ezeket a programokat már elemeztük, és láttuk, hogy jól működnek. Tehát eh, ahelyett, hogy azt mondjuk, hogy akkor most újabb programot állítsunk ki, inkább azt kérjük, hogy több pénzt adjanak a meglévő programoknak, hiszen ez lenne a legjobb eh, előremutató dolog. Most pedig Zaleszki módosi, úr módosításának a második részére utalnék, amely úgy szól, hogy elsősorban közép- és felsőoktatásban lévő diákoknak segítsünk, akik a helyi közösségeknek tudnak segíteni. Azt hiszem, hogy ez itt túl konkrétan van megfogalmazva. Hiszen tudják, hogy az oktatás az állam, a, a, a tagállamok hatáskörébe tartozik. Javaslatokat tehetünk, ösztönözhetjük őket, hogy a megfelelő irányba mozduljanak el, de azért szerintem jobb nem beleszólni ebbe. Tehát a tartalmat illetően egyetértünk, de lehet, hogy a megfogalmazást meg kellene e, változtatni. Tehát valami olyan e, megfogalmazást, amely a tartalomra utal, de azért e, nem kér többet. Most akkor nézzük az ötös módosítást. Az első részében az áll, hogy aggályt jelent, hogy az EU intézmények és az állampolgárok között mekkora szakadék van. Jó, hát ezt eh, el tudjuk fog, eh, fogadni, ezt nem eh, a mi értékelés, értékelésünkre alapul, hiszen hogyha a közvéleménykutatásokat megnézzük, akkor látjuk, hogy valóban van egy demokrácia hiány de a második részben Jelölvecki úr azt mondja, hogy a nemzeti politikai partok és a média, a média közömbösséget mutatja ez. Hát azért ezt nem tudom, hogy tudom-e támogatni, hiszen vannak olyan országok, ahol a nemzeti pártokat jobban érdeklik ezek a kérdések, máshol meg nem, de nem tudom, hogy itt most vádolhatjuk-e őket azzal, hogy mindenütt passzívan állnak hozzá. Tehát a jelenlegi megfogalmazásában én ezt erősnek tartom. Aztán lejjebb arról van szó, hogy az EU állampolgárok általános konzultációját szeretné megszervezni. Azt hiszem, hogy ez túl bonyolult, hiszen hogyha minden jól halad, akkor az év végére, vagy 2010 elejére a Lisszaboni szerződés megvalósul és ebben már is megvannak a jogalkotási intézkedések, amelyek segítenek majd abban, hogy az állampolgárokkal tartsuk a kapcsolatot. Tehát minél gyorsabban vezessük be a Lisszaboni szerződést, és lássuk, hogy milyen eredménye lesz. Ennyit akartam mondani, köszönöm. Muchas gracias, képviselőasszony. Délután szavazunk erről a jelentésről. Most akkor következik a következő napi rendi pont. A 2007-es évre vonatkozó mentesítések, az EU általános költségvetése, harmadik szakasz, bizottság. Szent Iványi István úr készítette elő a véleménytervezetet. Csak két módosítás van. Az AFED-ben már tartottunk vitát a költségvetési ellenőrzéséről, tehát olyan pénzekről, amelyeket Afganisztánra és Irakra költünk az ENSZ intézményeink keresztül, és az jelentéstervező foglalkozik ezekkel a véleményekkel, most pedig halljuk az első eszmecserét. Mr. Chairman, I am going to give a very short and brief outline. Köszönöm, elnök úr. Röviden felvázolom a véleményemet, négy alapvető pontból áll ez. Az első felkérem a bizottságot arra, hogy javítsa a monitoringot és az ellenőrzési eljárást. Nagyon fontos ezt javítani. Ezt a területet különös tekintettel a végrehajtó szervekre, és persze a további adminisztratív terhek csökkentése és hasonlóan fontos. Ez az első, amit várok a bizottságtól. A második, a legkényesebb kérdés itt két, mind a két módosító erre irányul. Azt várjuk tehát a bizottságtól, hogy javítsa azon erőfeszítését, melynek célja az, hogy tehát a számövőszék által két információt időben adják meg az érintettek. Nagyon fontos a gyakorlat, a végrehajtás, ezért arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy az ellenőrző missziókat és azok hatékonyságát javítsa, növelje a számokat, növelje és hatékonyságokat javítsa, és az egész ENSZ és ENSZ szervezetekkel történő együttműködés átláthatóbb és világosabb legyen, mert ez problémás célnak tűnik számunkra. Harmadik pont, felszólítjuk a nemzeti hatóságokat arra, hogy az alkalmazható szabályoknak megfelelően járjanak el. Egyes országokban nagyon komoly problémák vannak, főként Bulgáriában és Törökországban. Nagyon reméljük, hogy a nemzeti hatóságok eleget tesznek ennek a kérésünknek. A negyedik, ahogy azt a nagyra becsült elnök úr is már mondta, hogy az Európai Parlamentet rendszeresen tájékoztassák a grúz újjáépítési folyamat állásáról, méghozzá széleskörű és naprakész információval lássák el bennünket ezzel kapcsolatban. Ami a két módosítót illeti, az első számú módosító elismeri a bizottság és az ENSZ által elért eh, javulást, illetve eredményeket. Ezen is problémám, én is tudom, hogy volt javulás, de csak akkor tudom elfogadni, hogyha az első bekezdés utolsó öm, kifejezését nem töröljük, mert ez nagyon fontos részét képezi a véleménynek, ezt szerintem nem kellene törölni. Burdens for the end beneficiaries. I... Tehát a vég kedvezményezetnek, a kedvezményezettek túl, adminisztratív terhének túlzott növelése nélkül. Ami a második módosítót illeti, ezt határozottan ellenzem. Hogyha ezt elfogadnánk ugyanis, amely gyengébb nyelvezetet használ az átláthatóság hiányára vonatkozóan, amikor közösségi pénzeket, uniós pénzeket használ az ENSZ, szerintem ez a meggyengített megfogalmazás az egész véleménynek a politikai üzenetét áshatja alá, ez az üzenet pedig szerintem az kell, hogy legyen, és a bizottságnak szüksége van erre az üzenetre, nem csak a parlamentnek, de, de hát mi vagyunk mégiscsak az adófizetők pénzének a, a felügyelői. Tehát az üzenet az kell, hogy legyen, hogy komoly problémák vannak és javulásra van szükség. Hogyha a kettes módosítót elfogadnánk, akkor ezzel meggyengítenénk a vélemény szörgét, a politikai üzenetet pedig tönkretennénk, halásnánk, ezért ezt határozottan ellenzem. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Szent Iványi kollega. Kinek van hozzá fűzni valója? Ne, ne, ne, ne. ne. Okay. Yeah, Mr. Galler agrees. Uh, no colleagues? want to take the floor, may I ask uh, Commission? Ha senki nem kér szót, akkor a bizottság részéről. Köszönöm, elnök úr, és jó reggelt mindenkinek. Üdvözlöm ezt a jelentést én is, szeretnénk mi is biztosítani mindenkit arról, hogy az adófizetők pénzét megfelelően költjük el. A pénzügyi rendelet egy közös végrehajtást hozott létre. Szerintünk ez önmagában is sokat segít. Szerintem az ENSZ kötött megállapodás és alapvetően jó de hát mindez ez, mind az Európai Bizottság óriási szervezeti egységeket alkotnak, ezért elkerülhetetlen, hogy az ellenőrzési folyamatban ilyen problémák legyenek, lehetnek mindig félreértések, koordinációs hiányosságok. Ezért alapvetően eh, meggyőződésünk, hogy együtt tudunk működni az ensz -szel. A közelmúltban egy értékelést végeztünk, amelynek az eredménye igen pozitív volt. Azt mutatja, hogy igenis van hozzáadott értéke annak, hogy az ENSZ-en keresztül csatornázzuk át a közösségi pénzeket, és így juttatjuk el az uniós segélyeket a konfliktus utáni helyzetekben országok helyreállítását segítendő. Ezért tehát biztosíthatom önöket arról, hogy az ellenőrzés sikeret alapvetően működőképes, hogy hangsúlyozzam, hogy nem minden az ellenőrzési folyamat általában nem problémás, az ENSZ-en keresztül folyó segélyek általában szökkenőmentesen kerülnek kifizetésre, de mi szeretnénk, hogyha ez minden esetben így lenne az ensz ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy az eljárás rendet javítsuk, iránymutatásokat adjunk ki a szakértőinknek, hogy még zökkenőmentesebben folyjon a pénzek kifizetése, és az ellenőrzés is problémamentes legyen. A jó együttműködés közös célunk, híven önök is tudják, hogy a szemvevőszék részt vett a azon szervezetnek eh, az ülésén, amelyik a FAFA pénzeket ellenőrzi. Tavaly volt ez Bécsben. Az ENSZ számvevőszék ki megfelelőjének szakértői is jelen voltak. Reméljük, hogy a két eh, auditor szerv között együttműködés és javulni fog. A Kokobu eh, is figyelemmel követi az eseményeket. A Kokobuval, az a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsággal együttműködünk a Kakobónak a rálátása van arra, hogy hogyan működik ez a rendszer az ensz belül is. Nem szeretnék tehát negatív képet festeni az ensz folytatott együttműködésről, semmiképp sem sötétebbet, mint a számvőszéki jelentést tette, de fontos, hogy megtaláljuk a problémák gyökerét, és ahogy azt az előadó is hangsúlyozta, mindennek kell tenni annak érdekében, az adófizetők pénzét megfelelően költsük el. Köszönjük Linkton úr, valóban fontos, hogy <clears throat> egy véleményen legyen a bizottság és a parlament ez ügyben. Ezzel le is zárhatjuk ezt a napi rendi pontot, a Szent Iványi vélemény ez a 2007-es bizottság 3-as szekció költségvetési mentesítési eljárás hmm, napirendi módosításokat eszközölnék. Javaslom, hogy a 16-os ponttal folytassuk. A 2013-as pénzügyi keret félidős értékelése következik. Tehát, hogyha nincs ellenvetés, Galler úr készített egy véleménytervezetet, talán nincs is benne a dossziéjukban, de alapvetően támogatja a bőge úr véleményét, álláspontját, aki a Költségvetési Bizottság nevében ennek a témának a felelőse, tehát a négyes eh, fejezet finanszírozásának nagy fontosságot tulajdonít. <clears throat> hát ez nyilván különösen fontos az AFED számára, hiszen mi mindig úgy gondoltuk, hogy strukturálisan alulfinanszírozott ez a költségvetési fejezet. Ez ma is felmerült, amikor az AFET hogyha a külügyi céljainkat el kell érni, akkor itt valami szerkezetváltásra van szükség a finanszírozásban, a vélemény előadója is eh, erre gondol de meg is adom neki a szót. Igen, elnök úr, alapvetően már elmondta a véleményemet. Itt a négyes fejezet finanszírozása körül forognak a kérdések, ez valóban prioritás. Kiigazításokat kell végrehajtani a jelenlegi több éves pénzügyi keretben. Egyrészt rövid távú megoldásokat is szeretnénk látni, ugyanakkor a következő 7 éves pénzügyi tervezési időszakra. Jó lenne, hogyha ez a krónikus alulfinanszírozottság megszűnne. Úgy véljük, hogy egy rugalmassági mechanizmus bevezetésre van szükség, aminek a segítségével előre nem látható helyzetekre tudunk reagálni, mint például a gázai helyzet. A, nem is tudom, hol fogunk pénzt találni. A, anélkül, hogy más már folyó programokat, külügyi programokat, külkapcsolati programokat, illetve azok finanszírozását meggyengítenénk. Egy hiavat, egy hivatko, csak hat hivatkozik itt röviden az európai szomszédságpolitikára, illetve a szomszédságpolitikai eszközre. Ezt eh, valóban életképessé és hitelessé kell tenni, hisz nagyon fontos ez, ahogy azt a partnerénk is többször jelezték már, és biztonságpolitikai szempontból is nélkülözhetetlen. Ami pedig az energia biztonság terén fennálló problémákat illeti, arra szólítjuk fel az Európai Bizottságot, én meg mindent annak érdekében, hogy Európa kiszolgáltatottságát csökkentse. Egy további pontban egy másik eszközre hivatkozunk, másik külkapcsolati eszközre, ez pedig az egy fejlesztés politika együttműködési eszköz, ez pedig arra van szükség, hogy a jelenlegi eh, fókuszt megváltoztassuk, hiszen a milleniumi fejlesztési célok persze fontosak, de támogatni kell a, nem csak a legszegényebb, hanem a, a már kissé fejlettebb fejlődő országokkal is együtt kell működni, méghozzá nem csak a hivatalos fejlesztési segélyek keretében. Bizonyos politikákat, például Brazillal, Braz, Brazíliával, illetve más ázsiai fejlettebb, fejlődő országokkal nem tudunk végrehajtani. Mert a fejlesztés politikai tanácson belül nem tudtak megoldás találni, megállapodásra jutni. Ezért az Európai Bizottságot arra szólítjuk fel, hogy a jelenlegi szabályozási keret módosítására tegyen javaslatot, annak érdekében, hogy a következő több éves pénzügyi keretben megfelelő források álljanak rendelkezésre a nem oda, tehát nem e, hivatalos fejlesztéspolitikai segélyeken belüli programokra és projektekre. Ez tehát az általános véleményem. Uh, Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy uh, rendkívüli nagy a jelentősége a Galler úr által elkészített jelentésnek a uh, külügyi kapcsolatok finanszírozási kérdéseinek. Szent Iványi úr. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Galler úrnak. Nagyon jó és nagyon fontos jelentést készített el, és amit elmondott, az is rendkívül fontos. Azt hiszem, hogy nagy hangsúlyjal kell kezelnünk ezeket a kérdéseket. Az első megállapításom az, hogy a szakbizottságon belül általános konszenzus alakult ki ez a kapcsolatban, hogy a külügyek, a külkapcsolatok finanszírozottak. És az egyetlen elfogadható megoldás az, hogyha reálértékben jelent jelentős mértékben megnöveljük az előirányzatokat ezen a területen a többéves pénzügyi keretben. A 2007-2013-ra vonatkozó több éves pénzügyi tervben nem tudjuk megoldani, elvégezni a feladatokat, és nem tudjuk teljesíteni az ígéreteinket. Egyszerűen erről van szó, több pénzre van szükség, és a pénzügyi terv második részében növelni kell a forrásokat, ezért az időközi felülvizsgálatra sürgetően szükség van. A másik dolog, amiről Geller úr is beszélt, a rugalmasság kérdése. Itt jelentős előrelépésre lesz lehetőség az új pénzügyi terv, vagy a félidős áttekintés tekintetében. Elfogadhatatlan az, hogy el nem költött forrásokat vissza küldik, vagy folyosítják a tagállamoknak, hiszen nagyon sok olyan feladat van, amiket ezekből az eszközökbe lehetne finanszírozni. Ezért nagyobb rugalmasságra van szükség, és a fejezetek közötti átcsoportosításokat lehetővé kell tenni. Ami pedig a keleti dimenziót illeti, egyetértek Galler úrral, itt valóban a félidős felülvizsgálat keretében is támogatni kell ezt a nagyon fontos területet. És végül minden külső fellépést a közösségi költségvetésből kelljen finanszírozni. Ez legyen a szabály és csak kivételes esetekben, vészhelyzetekben lehessen megengedni, hogy a tagállamok költségvetéséből történjen a fellépés finanszírozása. Ez legyen a vezér elvünk, hogyha komolyan veszük magunkat, hogyha azt mondjuk, hogy az Európai Uniónak vezető szerepet kell betöltenie, játszani a világon, akkor ezt az elvet el kell fogadnunk. Összességében támogatom határozottan a jelentést, és úgy gondolom, hogy az AFET szakbizottság képes lesz arra, hogy az erőfeszítéseit növelje annak érdekében, hogy egy hatékony félidős felülvizsgálat megtörténjen, amire ígéret is született, ez így kell, hogy legyen. Elnök, köszönöm szépen, és Andrew Duff úré a szó. Elnök úr, Köszönöm a szót. Kérdezni szeretnék, mégpedig arról, az a kapcsolatban, hogy az európai fejlesztési alapot hogyan lehet integrálni a költségvetési előirányzatokban a szerződés a hatályba lép, akkor teljesen lehetővé válik az, hogy az EDF-et, a fejlesztési alapot integráljuk az EU költségvetésébe. Mivel a fejlesztési segélyek finanszírozása kulcs terület az EU kül- és biztonságpolitikájában, azt hiszem, hogy mi az AFED-ben véleményt nyilváníthatunk határozottan erről. És a fejlesztési bizottság privilégiumait talán egy kicsit enyhíteni lehetne. Érdekel, hogy Gáler úr mit gondol erről. Gáler úr. Szeretnék még visszautalni valamire, amit Szent Iványi úr mondott, hogy minden külső fellépés kerüljön be a költségvetésbe például a katonai fellépésekre is gondolt, amit jelenleg az Aténa mechanizmusból finanszírozunk. Nos, így van, ezt, ezt én is támogatom mert hát komoly kétségeim vannak a tekintetben, azonban, hogy a tagállamok is készen állnának erre. El tudom képzelni, hogy készül egy módosítás erre vonatkozóan, és egészen konkrétan ezeket a de facto nagy politikai területeket, amelyek nem jelennek meg a költségvetésbe, ezeket most integrálnánk a költségvetésbe. A biztonságpolitika területén <coughs> egyrészt, másrészt pedig, most visszatérek arra, amit Andrew Duff mondott, az EDF, a Európai Fejlesztési Alap kapcsán is, ezt is a költségvetésbe kellene integrálni, és szerintem is ezt bele lehet lenni a szövegbe, ezt örömmel meg is fogom tenni. Köszönöm. Köszönöm, Káler úr. Kíván-e még valaki hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Akkor köszönöm szépen Gáler úrnak ezt a nagyon kiváló véleményt ami nagyon jól visszaadja a szakbizottságunkban képviselt filozófiát, megközelítést. A módosítások benyújtásának határideje február 16 déli 12 óra. Most pedig át kéne térnünk a következő napirendi pontunkra, ami Törökországgal kapcsolatos, Törökország által elért eredményekről szóló állásfoglalás irányuló indítvány. Ria Omen Reiten kollega az előadó, de van egy kis technikai problémánk, mert eh, Ria a Fejlesztési Bizottságban is a saját jelentésével kapcsolatos szavazáson vesz részt. 10 óra 30-ra tud ideérni. Éppen ezért, miután nincs más megoldás, felfüggesztem az ülést 10 óra 30-ig. yeah. So dear colleagues, take your... Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, folytatjuk a munkát, mégpedig a 13-as napi rendi ponttal. Nem vagyok gyanakvó, babonás, nem gondolom, hogy ez egy rossz szám. Az Európai Parlament állásfoglalása a Törökországról szóló 2008 évi országjelentésről, és Omen Reiten asszonynak átadom a szót. Elnök úr, a holland nyelv iránti tiszteletemből adódóan hollandul fogok beszélni, vagy flamandul. Elnök úr, hagyj kezdjem azzal, hogy mindenkinek köszönetet mondok a segítségért, amit nyújtottak nekem a jelentés elkészítéséhez a módosításokat, amelyeket benyújtottak a kollégák, nagyon konstruktívak, és az árnyék jelentéstevőkkel is többször egyeztettem. 13 kompromisszumos módosítót készítettem el, és még ehhez jönnek hozzá szóbeli kiegészítések. Egy pár dolgot szeretnék bevezetőképpen elmondani. Kevesebb módosítás érkezett, mint tavaly, és úgy gondolom, hogy mindenki nagy vonalakban egyetért azokkal a prioritásokkal, amelyeket én az első bekezdésben megfogalmaztam. Én azt mondtam, és ez négy pontban foglaltam össze, hogy túl kevés minden történt a 2008-ban a reformok kapcsán, és fel kéne gyorsítani a reformokat. A politikai reformok, az úgynevezett kopenhágai kritériumok teljesítése mindenképpen prioritást kell, hogy kapjanak azután a polarizálás, polarizálódás a török politikában és a török társadalomban nagyon kárára válik a reformfolyamatnak. A jelentésemben a hangsúlyt erre a négy pontra helyeztem. Tehát az első, a kopenhágai kritériumok teljesítése, utóélete, a jólét növelése, és a jó szomszédsági kapcsolatok kiépítése, valamint a kétoldalú együttműködés. Amellett, hogy a kopenhágai kritériumok fontosságát kihangsúlyoztam, véleményem szerint a jólét növelése és a e, társadalmi gazdasági összefüggések különösen fontosak Törökország számára is, de mindenképpen a mi számunkra is. És végezetül Szeretnék azért is szólni, hogy minden valási csoport felekezett nagyobb védelmet és több jogot kapjon. Elnök úr, kedves kollégák, itt nem új fejezetek megnyitásáról van szó, nem ez a lényeg, hanem arról, hogy tovább modernizálódjon és demokratizálódjon a török társadalom. Elnök úr, ha megengedi, most szeretnék térni a módosítások megvitatására. Az előbb elmondtam, hogy a kollégák több javaslatát is átvettem, más kapcsolatokban pedig az árnyék jelentéstevőkkel kötöttem kompromisszumot. Nem akarok most minden részletre kitérni, mert nem csak az, mert túl sok lenne ez, hanem mert az egész jelentés üzenetét beárnyékolná, hogyha mindig meg kellene ismételnem, hogy melyik a kapcsolatban milyen sok részlet vélemény van a sajtószabadság, a diszkrimináció elleni küzdelem, a nők joga, a szakszervezeti jogok. Ezek egyértelműen benne bekerültek a kompromisszumos javaslatba. És ezért azt kérem, hogy a kollégák ezt támogassák, és még egyszer köszönöm az árnyék rapportőröknek azt, hogy hozzájárultak a jelentés elkészítéséhez több módosítása kapcsolatban viszont azt kell kérnem, hogy nemmel szavazzunk. Az állásfoglalás tárgya az, hogy milyen előrelépés Törökországban 2008-ban. Ezért ebben nem vehetünk bele minden olyan elemet, ami ezzel nem függ össze konkrétan. Howitt kollega például sok ilyen pontot javasolt. A 36. módosítás kapcsán Virszma kollégával és Anna Szóvodával többször beszéltem, és a bizottságnál is tájékozottam, a következtetés, itt eh, egyébként eh, a választási bizottságokról van szó, és a konklúzió, amit levontam, az az, hogy ez a módosítás eh, nem elég precíz, nem elég pontos. A plenáris ülésen lehet, hogy még egy más megfogalmazással előállnak a kollégák, de így ebben a formában azt kell kérnem, hogy nemmel szavazzunk, és Hannes arra kérném, hogy esetleg vonja vissza ezt a módosítást. Azután a 38. bekezéssel kapcsolatban is több megjegyzés és módosítás érkezett. Én a kázus belivel kapcsolatos megfogalmazást nem tartom egyáltalán sokkolónak. Szerintem ez igenis megalapozott, és az a helyzet, hogy ez a nyilatkozat még mindig ott van a török parlament előtt azután a Vámunióval kapcsolatos pont. Örülök annak, hogy a külügyminiszterek december 8-án kristálytisztával világossá tették, hogy mi történt. 2006-ban ugyanis a tanács azt kérte a bizottságtól, hogy 2007, 2008 és 2009-ről készítsen egy jelentést. Hogyha most a 2009-es időpontot nézem, akkor a tanácsi határozatból, amit 2006. december 11-én fogadtak el, ott szerepel ez a dátum. És én szeretném aláhúzni, hogy nem mi tudjuk ezt a 2009-es dátumot itt előre, előre vinni, hanem Törökországnak kell, hiszen Damoklesz kartja van a fejük fölött, ezt, a, ezt az időpontot módosítani. Azután végezetül, elnök úr, mi is a helyzet Törökországban, mik a fejlemények. Talán kicsit eltúzom a mi az Európai Unió jelentőségét, de az Európai Bizottság ország jelentése, a Progress Report, és az AFET delegáció látogatása Ankarában, azután a tanácsi konklúziók december 8-án, és a jelentésemről lefolytatott vita azt eredményezték, hogy megérkezett a mi üzenetünk Törökországba. Ugyanis most már elkészült egy nemzeti program az aki elfogadására, és Bagis úr személyében egy új fő tárgyaló vesz most vegyenek részt a tárgyalásokon. Ez pedig egy nagyon fontos jelzés. Vargiz úrral, Vargiz miniszter úrral, egyébként tegnap vitattam meg a jelentést. A televízióban is tudósítást hallottunk a kurd helyzetről, és ez is egy pozitív fejlemény. Persze, elég sajnálatos, hogy nem csak jó hírekről számolhatunk be. Az ombudsmanra vonatkozó törvényt megsemmisítte az Alkotmánybíróság, és ezért az Erdogan miniszter, Erdogan miniszterelnök, aki két hát elég jó benyomást keltett az brüsszeli látogatása során, azért a Nabukóval kapcsolatos megjegyzései miatt negatív eh, felhangokat is kapott az ő itt léte. Nos, azt hiszem, hogy Törökországot mindenképpen bátorítani kell arra, hogy gyorsítsa fel ismét a reformokat. Ezért a parlamentnek nekünk egy egyértelmű jelzést, üzenetet kell megfogalmaznunk, és még egyszer ki kell mondanunk, hogy szükség van a reformokra. Törökországnak annak érdekében, hogy Törökország fejlődhessen és modern, jóléti társadalmat alakíthasson ki hiszen ez, ezért küzdünk mi is teljes felelősségünk tonatában. És hogyha ugyanúgy, mint az előző jelentés kapcsán nagy többséggel tudjuk elfogadni ezt a jelentést, akkor azt hiszem, hogy ezt a gesztusunkat sokkal jobban fogják értékelni. Köszönöm. Thank you well. Thank you. Now I give floor to... Köszönöm szépen, megadom az árnyék jelentéstevőknek a szót. Sajnos csak két és fél percben adhatom meg mindenkinek. Először Hannes Svobodának a szocialisták részéről, aki egyeb iránt az ankarai AFET küldöttséget is vezettem. Hannes, köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem rövidre fogni mondandómat. Világosan ki szeretném fejteni, hogy Ria Almárajtennek köszönettel tartozom a kitűnő együttműködésért és a kitűnő jelentésért. Ahogyan az elnökünk mondta, engem ért az a megtiszteltetés, hogy vezethettem a delegációnkat Ankarába, az elnök, a miniszterelnök fogadott bennünket, és nagyon pozitív tapasztalatokat szereztünk. Természetesen vannak olyan erők Törökországban, akik meg akarják akadályozni ezt a reform folyamatot, ezért fontos, hogy Ria jelentése kettős üzenetet fogalmaz meg. Elmondja, mi az üdvözlendő, mi a pozitív, és beszél arról is, hogy hol kell még megoldásokat találni a nyitott kérdésekre. A velünk, szocialistákkal elért kompromisszumos megoldások jók, és a kollégáknak meg fogom mondani, hogy szavazatukkal támogassák ezeket. Még a 36-os módosítóról szólnék röviden. Nos, úgy gondolom, hogy azok a pártok, amelyek a legutóbbi parlamenti választáson nem jelöltették magukat, ezeknek nincs lehetőségük, hogy a választási bizottságokban képviseltessék magukat. Ez igazságtalan, és nem is fair. Nagyon nehéz persze ezt a helyzetet megváltoztatni de a dolog igenis fennáll, a probléma fennáll. Szívesen átfogalmazom a 36-os módosító indítványt a plenáris ülés előtt, hogy egy közös indítványa rendelkezünk, de nem szeretném, hogy maga a kérdés, maga a probléma, amelyről szó van, háttérbe szoruljon. Hogyha minden jelölt csoport Törökországban minden párt jelöltetheti képviselőjét a választási bizottságokba, akkor persze okafogyottá válik ez a módosító indítvány. A 2009-es év természetesen problematikus. Vannak olyan módosítók, amelyek megerősítik ezt a kijelentést, vannak, amelyek inkább felpuhítják. Az én frakcióm azonban mindenképpen el akarja kerülni, hogy egy automatizmus működjék, hogyha tehát a 2009-es év semmilyen fajta következményekkel nem jár Törökország számára, akkor ezt nem tudjuk üdvözölni. Automatikus, a politikai kérdés az, hogy automatikusan lépjenek-e érvénybe a következmények, a konzekvenciák, amelyekről szó van. El tudom képzelni, hogy Ria szövegét el tudjuk fogadni, de még konzultálnom kell a kollégákkal, amennyiben a szöveg arról szól, hogy nem automatikusak, automatikusan lépnek fel a következmények, hanem felléphetnek. Mondom, hogyha a kollégáimmal egyeztettem, akkor úgy gondolom, hogy támogatni tudjuk Rie szövegét. Összességében pedig kitűnő jelentésnek tartom ezt, és támogatjuk. Köszönöm szépen, Hannes! Mindenkit kérek, hogy tartsa be a felszólalási időt Andrew Duff a liberálisok részéről, elnök úr. Köszönöm szépen a szót. És köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak azt a kitűnő munkát, amelyben mindig konszenzuálisan dolgozott, konszenzust keresve fogalmazta meg a jelentést. A jelentés megfelelően óvatosan fogalmaz, ugyanakkor kritikai hangot is megszólaltat, másrészt pedig biztatja Törökországot, hogy folytassa útját a csatlakozás útján. Mint mondottam, két kérdés van, amelyben a parlament és a bizottság még nem tud teljes egészében elismerő hangot, hangon megszólalni, Egyrészt a gazdasági válság kihatása Törökországra, ez az egyik kérdéskör. Úgy gondolom, hogy ez legalább olyan átfogó és mélyreható lesz, mint bárhol máshol a világban, bár talán nem olyan gyorsan lép majd fel a válság hatása, mint más helyen a világban, de nem szabad, Törökország kereskedelmi pozíciójának összeomlásából eredő következményeket leértékelni, illetve alulértékelni. A második kérdés, melyben még nem tudunk teljesen elismerően felszólalni, ez a Genikon botrány. Ez nem csak hogy botrány, hanem botrányos is de borzasztó nehéz megérteni a konkrét esetet, és kirajzolni, hogy voltak éppen hol húzódik a büntető tényállást kie, kie beteljesítő viselkedés és a politikai taktika határa. Úgy gondolom, hogy a feszültség a szekuláris, és tehát a világi és a egyházi Törökország között elmélyül, e Béli kijelentésével is egyetértek a jelentéstevőnek, a hadsereg szerepére figyelnünk kell, és a 2009-es év egy nagyon fontos év lesz Törökország számára, és mi együttérzésünkről és figyelmünkről kell tanúbizonságot tennünk. Röviden még a kompromisszumos módosítókról, a 12-esről, Ciprusról szól ez. Ciprus minnyájunk számára természetesen az elkövetkező 12 hónapos időszakban az egyik fő kérdés lesz. Talat és Krisztofiasz urak előtt megnyílik a lehetőség, hogy történelmi áttörést érjenek el Ciprus Kies szigetén, de úgy gondolom, hogy a parlamentnek több támogatást kell adnia folyamathoz. Például úgy, hogy a jelentésből kihangsúlyozzuk, hogy a török csapatok kivonásának megkezdésével, vagy ha úgy fogalmazunk, hogy a török csapatok nagy részének kivonásával a megegyezés klímája jöhet létre, hiszen ne felejtsük, hogy nem tekinthető reálisnak, hogy a török csapatok teljes kivonását követeljük vagy elvárjuk, mielőtt egy mindenre kiterjedő, lezárólagos érvényű megállapodás nem jön létre a Ciprus szigetének megosztásáról. Köszönöm szépen. Köszönöm, Andrew. Simanski úr kap, úr kap szót két és fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés nagyon kiegyensúlyozott, figyelembe veszi Törökország belpolitikáját és külkapcsolatait is szomszédaival és egyéb külkapcsolatait. Nagyon fontos, hogy kihangsúlyoztuk az energiapolitika kérdését, és külön köszönöm, hogy a vallásszabadság kérdését ilyen nyomatékkal hangsúlyozza a jelentés. Nem történt ez volna meg, anélkül, hogy az Európai Unió nem gyakorolt volna nyomást Törökországra. Sok mindennek történnie kell még a vallásszabadság területén, de nagy áttörések is történtek. Minek kell történnie? Például a papok oktatása, a papi szemináriumok működése tekintetében, illetve az államosított, elkobzott egyházi vagyon visszaszolgáltatása területén. Én igazán mindig síkra szállok a az egyes tagjelölt országok saját azonosságának megőrzése mellett, de ne felejtsük el, hogy a vallásszabadság és a szabad vallásgyakorlás az egyik alapértékét adja az Európai Uniónak is. Ezért bizony felmerül bennem a kétség, hogy a nemzetközi jog puha eszközeivel érdemes egyáltalán élni mire utalok. Például a, a ötös módosító indítványban említést tétetik a szexuális orientációról, és nem tudom, hogy erről érdemes -e beszélni. Következő felszólaló. Köszönöm a jelentéstervének, hogy próbált kompromisszumot elérni a különböző módosítások között. A frakcióm legtöbbet ezek közül tud támogatni, mert mind nagyon jók. Három példát szeretnék felhozni. Simanszki úrral szemben én az ötös kompromisszumot támogatom, tehát egy olyan szervezetet, amelyek a melegek és leszbikusok jogaért harcol. Aztán a hatodikat is támogatom, mert a kurd politikusokat együttműködésre ösztönzi a szavazóikkal. Január 1-től elkezdődik egy új folyamat, amely nagyon jó lesz. 11. módosítás pedig a török parlamenttől azt kérdi, hogy a szakszervezetekkel kapcsolatban egy, kapcsolatban egy új törvényt fogadjon el. Ugyanakkor két kompromisszummal nem tudok egyetérteni, a tízessel, amely a szabad kereskedelmi egyezményekről szól harmadik országokkal. A liberálisok és a zöldek azt javasolták, hogy a jövőben vegyük be Törökországot is. Ez lehet, hogy túl messzire nyúl a jelentős tevő szemében, de azt hiszem, hogy legalább egy olyan részt tegyen benne, hogy ezekben az egyezményekben konzultálnak Törökországgal. És a 12-es kompromisszumot különösen nem tudok egyetenni Ciprussal kapcsolatban, elsősorban a négy alapszabadságot, a szabadságjogot illetően. Eh, ez a parlamenti képviselők számára eh, nyilvánvalónak tűnhet, de mások számára nem. Az EU-nak az álláspontja hossz évek óta az volt, hogy elfogadja eh, az eltéréseket, ideiglenes eltéréseket a négy alapvető szabadságjogtól, kivéve a közösségi vívmányokat. De vannak olyan javaslatok, amelyek ezt az ideiglenes eltérést tartalmazta. És miért változtatnák ezt meg? Az Európai Parlament és a Tanács és a Bizottság ezt követte eddig. Tehát én azt javasolnám, hogy az eddigi álláspontunkhoz ragaszkodunk, mert különben az Európai Bizottságnak és a tanácsnak a mozgásterét korlátozná a görög és a török állampolgárok közötti közlekedést illetően. Tehát szerintem nem erre van szükségünk, amit most jelenleg itt megfogalmaztunk. Elnök, köszönöm szépen. Tehát most hallottuk az árnyék jelentéstevőket, nézzük most akkor a képviselőket. Dimitra Kapalosz úr következik, és mindenki két percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Omen asszonynak ezhez a jelentéshez. Szeretném megköszönni azt is neki, hogy megpróbált kompromisszumot elérni. Olyan kompromisszumot, amelyet mindenki el tud fogadni. Három-négy megjegyzésem lenne. Először az európai kérdésekkel foglalkozom, aztán a helyi és regionális kérdésekkel. Tehát először nézzük az energia kérdését. Azt hiszem, hogy az energia nagyon komoly kérdés, ezért óvatosan kell hozzányúlni. Nem csak nekünk, hanem Törökországnak is. Nem hiszem, hogy a szélsőséges reakciók, mint például a nem olyan régi, amely az energia egyik vonulatával foglalkozik, hiszen a Nabukó csak egy része a történetnek, nem igazán segít. A másik kérdés a kisebbségek kérdése. Mindannyian ismerjük ezt a kérdést, és tudjuk, hogy Törökországnak még nagyon hosszú utat kell megtennie azért, hogy, tisztább, tiszt, hogy állandóan figyelembe veszi a kisebbségek jogait, és tiszteletben tartja őket. Omen Rajten asszony lényeges jelentéseket vett bele a jelentésbe. A harmadik kérdés a kázus belli, kérdése, és ha jól látom, akkor Omen Rajton asszony ragaszkodik az eredeti elképzeléséhez, amelyben azt írja, hogy a nagy nemzetgyűlésnek kell foglalkozni a kázus bellivel. A 21. században az ilyenfajta fenyegetés összeegyeztethetetlen a tagságnak a reményével. Mint tudják, az Európai Unióban támogatjuk Törökországnak a tagságát ezt világosá kell tenni. Ciprusra való kérdés, és ez lesz az utolsó megjegyzésem. Mindenki persze jogosult a saját véleményehez és a négy alap szabadságjoghoz és az annan tervben, ami benne volt, de a személyes véleményem az, hogy a, az a kezdés, amely a török csapatok visszavonásáról szól, amely ezt a kezdeményezést segíteni, amelyet Krisztof elnök úr és kollégája benyújtottak. Egy nagyon fontos álláspont. Nem szeretném, hogy az Aman tervről újból tárgyaljunk, mert ez szerintem már halott. Köszönöm szépen, Öger úr. Köszönöm szépen. Először is én is köszönettel tartozom Riának, mindent megtett azért, hogy egy részletes jelentést készítsen. Nem köz, könnyű kompromisszumokat találni Törökország kérdésében, hiszen Törökország tagságának mindig van pártolója és ellenzője. Nem könnyű munkája volt a jelentéstevőnek. Ugyanakkor három dologról szeretnék szólni. 30 módosítót nyújtottunk be kollégáimmal, és a legtöbbet eh, vissza kellene vonnom, nem értem, hogy miért. Különösen a 114-es módosítónál nem értem a problémát, hiszen azt mondjuk, hogy mind Törökország, mind az EU feladata, hogy a reform dinamikáját folytassa, és eh, feltétel nélkül eh, Törökország tagsága mellett szálljon síkra, és hangsúlyozza, hogy a a török nép általi támogatás fenntartásához szükség van erre. Nem értem, hogy miért volna ez elfogadhatatlan, hiszen a török lakosság gyakran visszásan látja már a csatlakozás helyzetét. Érdemes volna világos véleményt fog, megfogalmazni. A másik kérdés a vámónió. Itt arról beszélünk, hogy egy sor kötelezettséget nem tart be Törökország, de el kell mondanunk, hogy európai országon oldalon sem. Például az török kamionok európai utakon való korlátozását vetem föl, vagy az agrártermékek exportjának korlátozását. Úgy gondolom, hogy a mi módosítónk, amely arról beszél, hogy a vámunió Törökország és az EU között nem teljes, éppen ezért igenis megalapozott és szükség van rá. Az utolsó észrevételem a 2009. decemberi határidőre vonatkozik. Angela Merkel, szövetségi kancellár azt mondta, hogy hiba volt az EU részéről Ciprust egyoldalúan felvenni. Hogyha most pedig egy ilyen határidőt szabunk meg, amelyet nem lehet betartani, akkor ezzel voltak éppen azt mondjuk, hogy figyelj Törökország, ha nem cselekedtek, akkor vége a történetnek. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi politikában mindkét félnek erőfeszítéseket kell tennie. Törökország egyedül nem léphet fel. Az egyik partner, Ciprus, az Európai Unió tagja, éppen ezért mindent meg kell tenni azért, az elnök megszakít, sajnos lejárt az ideje. Mátszáki szúr kap két percben szót. Köszönöm szépen. Szeretnék Omen Reuten asszonynak a kiváló jelentéshez gratulálni, és nagyon sok erőfeszítést tett, nem csak a jelentétessel kapcsolatban, hanem a kompromisszumos módosításokkal kapcsolatban is, és ez tényleg jelentős munka, hogy egyensúlyt próbált elérni, és hogy továbbra is határozottan képviselte az álláspontját, erre pedig nagyon szüksége van. Ugyanis elnök úr, az utóbbi években azt láttuk, hogy ezeket a jelentésekre úgy kerül sor, hogy nem mutatnak előrelépést Törökországgal kapcsolatban. Ugyanis Törökország nem teszi meg azokat a lépéseket, amelyekre szükség van. És tulajdonképpen nem ösztönöztük eléggé Törökországot eddig, és tulajdonképpen eljut az idő, hogy a botot is használjuk. Tehát például két példát tudok erre felhozni. Az egyik, a török elfoglal erőknek a jelenléte az Európai Unió egyik tagállama számában. 45 ezer katona van egy tagállamunkban. És hogy mondhatja akkor valaki azt, hogy a török cipriótáknak szüksége van a török hadsereg védelmére, amikor a török ciprióták az Európai Unió taga, tagjai, tagá, állampolgárai. És, az, e, és a az Európai Unió az állampolgárainak a biztonsága és jóléte felől gondoskodott az utóbbi 50 évben. Tehát a török megszálló erők nem csak nem szükségesek a Cipruson, és ezért a török kormánynak erre rá kell jönni, és visszavonnia a csapatokat. Ez a, a tanulcsnak egy döntése, ez a bizottságnak benne van az anyagaiban, és mi már nagyon régóta túlságosan engedényekenek voltunk törökországokkal kapcsolatban, tehát meg kell szabni egy határidőt, amikor a nekik mozdulniuk kell, és figyelembe venniük, amit Európa mondott nekik. Nem csak mi miattunk, hanem az ott élő állampolgárok miatt. Ez Törökország számára is jó. Tehát a 2009-es határidőt be kell tartani, és a török megszálló erőknek el kell hagyniuk Ciprust. Köszönöm. Köszönöm. Masszis úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni ezt a jelentést. Olymen Rajtan asszony jelentése nagyon nehéz témával foglalkozik, de ugyanakkor szeretnénk támogatni, mert egy nagyon is jogos jelentés. Egy ciprusi képviselőként cipriota képviselőként én támogatom a tagságot, de nagyon sok belső probléma létezik Törökországban, és nyilvánvalóan ott van a ciprusi kérdés is. Ez azt jelenti, hogy a török hatóságoknak nehéz döntéseket kell hozniuk azért, hogy olyan jogszabályokat hoznak, hozzanak létre, amelyek a közösségi vívmányoknak megfelelnek. Nem szeretnék itt most részletekbe bocsátkozni, de annyit azért szeretnék hangsúlyozni, hogy nem olyan régen felszínre került, hogy Ciprus elfoglalt részein hatalmas földterületeket vásároltak meg azokkal a pénzekkel, amelyeket az EU biztosított nekik. Ezen kívül itt vannak az alapvető szabadságjogok, amelyeket nem tartanak tiszteletben. Ezért azt mondom, hogy nagyon óvatosan kell lépnünk, amikor kialakítjuk az álláspontokat ezzel kapcsolatban. Nem akarjuk, hogy olyan útra lépjünk, ahonnan nem, nem lehet visszafordulni. Tehát a görög cipriótáknak és a török cipriótáknak az érdekeit is meg kell védeni. Nem olyan régen hallottunk arra, hogy egy török katona kivégzett vagy megölt tíz cipriótát. 76%-a a görög cipriotáknak és 36%-a a török cipriotáknak az annan törvényel szembe helyezkedett és nem szavazott rá. Tehát ez a tervezet, ez halott. Tehát és tulajdonképpen török telepesek voltak, akik mellette szavaztak. Pribetics úr. Elnök úr, én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, hogy ezt a nehéz munkát elvégezte ez a jelentéssel kapcsolatban. Szerintem is szükséges világos üzenetet küldeni amely elsősorban Törökországnak az előrelépésére koncentrál, és a kopenhágai kritériumok a jólét, a jó szomszédi kapcsolatok és a két oldalú együttműködés feltételeit teljesíti. Két pontra szeretnék rámutatni, és Svoboda úr is megtette először, hogy kompromisszumos módosításokat találjunk, és aztán pedig konkrétan a 2009-es eh, határidőt betartatni. Nyilvánvalóan szeretnénk diplomatikus és hatékony álláspontot eh, kialakítani, eh, és nyilvánvalóan, hogyha meghatározok ezt a szigorú határidőt, azért akkor azon belül rugalmasságot kell biztosítanunk, de hogyha itt szankciókat fogalmazunk meg, akkor Törökországgal kapcsolatban nem biztos, hogy ez előrelépést jelent. A 36-os ponttal kapcsolatban a az örmények és a törökök közötti kapcsolatok javulásáról van szó. Ez egy erős elem, ugyanakkor e, utalunk az örmény népírtásra, és ez lehet, hogy nem jó. E, szerintem, e, hogyha régi sérelmeket megnyitunk óra, akkor az nem biztos, hogy segít az előrelépésében. Hogyha világos üzenetet szeretnénk a, ezzel kapcsolatban küldeni, akkor újra világosá kell tenni a törökök számára, hogy egyrészt túl kell lépni a történelmen, de ugyanakkor ismerni is kell a saját történelmünket. Nos, ennyit szerettem volna mondani a jelentéssel kapcsolatban. Sí, Mr. Kazak, please. Kazak úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék elégedettségemnek hangot adni omen Rajton asszony jelentésével kapcsolatban. Már régóta megpróbálja ezt a témát kezelni, ugyanakkor ez egy nagyon érzékeny téma, és ezért úgy érzem, hogy ez a jelentés egy nagyon fontos pillanatban jött létre, ugyanis egy olyan helyzetben vagyunk, amikor világosan ki kell fejezni, hogy mit várunk el Törökországtól a kopenhágai kritériumok teljesítésének területén. Szeretnék néhány szót szólni a kompromisszumos módosításokat illeten a kettessel kapcsolatban egyetértek azzal, és megelégedésemre szolgál, hogy felhívjuk a törököket, hogy a közvetítővel kapcsolatos törvényt elfogadják. Ez a jogok védelme szempontjából nagyon fontos a török állampolgárok számára, és ez egyre sürgetőbb kérdésé válik. A harmadik kompromisszumos módosítással illetően azt hiszem van egy kis zavar. Itt a szólásszabadságról van szó, és mindannyian tudjuk, hogy az lélezenát nem a 300-as cikk kopenhágai követelményeknek való nem megfelelésről van itt szó, hanem 314 es kapcsolatban. Tehát a PKK-val kapcsolatban az Európai Uniónak világosan ki kell fejezni a véleményet, hiszen ez egy terrorista szervezet. Ezen kívül a ciprusi kérdéssel kapcsolatban is szeretnék néhány szót szólni. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jelentős kérdés, és a két fél felett fel kell hívni, hogy tárgyalásokat fog, folytassanak, és végre eredményt érjenek el. De nem csak a török csapatokat kell felhívni arra, hogy vonják vissza az embereiket, hiszen vannak ott görög és brit csapatok is, és ők is tegyék meg azt, ami szükséges ahhoz, hogy a két oldal valóban tárgyalásokat folytathasson. Köszönöm. Mr. Georgiou, two minutes. Georgiou úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hagyj gratuláljak Oymen Rajten asszonynak, kiváló jelentést tett le ismét az asztalra. Közben a mikrofon kikapcsolódik, megszakad a hozzászólás. Mr. Georgiou is talking, speaking. So, elkaptam lovat arra? Meg, megkaptam a szót elnök úr, akkor most? Köszönöm. Próbáljuk meg még egyszer. Tehát, gratulálnunk kell Ajmer Rajtan asszonynak. Valóban sikeres munkát végzett, nehéz volt uh, ilyen kiegyensúlyozott szöveget letenni. Két dolgot hagy vessek fel. Először is a Kázus bellével kapcsolatban. Nagyon eredeti ez. 40 évig voltam jó magam diplomata, és ilyen fenyegetéssel sosem találkoztam a karrierem során. Még szerénye politikai helyzetekben sem Persze voltam olyan helyzetben, amikor a háború szélére sodródott egy ország, de igazi fenyegetéssel soha nem találkoztam. Nem is értem, hogy egy uniós csatlakozásról álmodozó ország ilyen fenyegetéseket hogyan tehet. Nem is értem, hogy miért teszi ezt Törökország, de elfogadhatatlan az biztos. A második kérdésemről muszáj néhány szót szólnunk, az idő korlátok, a, a, a menetrend kérdése. Ha jól emlékszem, 2009 volt a határidő. Legyünk itt körültekintőek, hiszen hogyha stratégiát váltunk, akkor az visszaüthet hasonló problémákkal találkozhatunk majd szemben későbbi csatlakozni kívánó országok esetében. Ciprus kérdésével kapcsolatban megint csak egy nagyon eredeti, sajátos kérdése van dolgunk. Két személy nagyon kemény munkát folytat azért, hogy a tárgyalások előre mozduljanak, és ezen ház falai között újra és újra az Annan tervre utalunk. Honnan kerül ez megint elő? Volt már erről egy népszavazás. Egyszerűen nem értem, amikor egy döntést meghozza nép, a szavazók meghoznak egy döntést, akkor azt tiszteletben kell tartanunk. Az Anamplen eltűnt, vége. Köszönjük, mondja az elnök Zeleszki úr másfél percben. Elnök úr, a, a szöveg megfogalmazása és tartalma sokkal nagyobb előlépést tett, mint maga Törökország. Ezt mondtam az előadónak, és folytatom anyanyelvemen. Lengyelő. Simenszki úr felvetésére reagálva, és a saját tapasztalataim alapján Nos, nagyon remélem, hogy nem arról fogunk papolni eh, Törökországnak, hogy világi országgá váljon. Persze, világi törvényeket kell a kormányzatnak követnie. 44, 24, 27, 31-es módosítók mind-mind eh, ezt javasolják. Pont a szocialistáktól hallhatjuk ezt, hogy világi eh, országgá váljon Törökország. Nincsen jogunk ezt követelni senkitől, esetleg a kormányzattól. Most nem az iszlám ellen vagy a mellett beszélek, egész egyszerűen nem dönthetjük el, hogy legyen-e államvallás egy országban. Éppen ezért a 64-es, 65-ös módosítókat túlságosan puhának tartom. Sajnálatosnak tartjuk, hogy nem eléggé toleráns Törökország más vallásokkal kapcsolatban, egész egyszerűen akkor követelnünk kell eh, Törökországtól határozottan, hogy Törökország mit tegyen, vagy mit nem. Mindjárt befejezem, elnök úr. Kiegyensúlyozottabban kell fogalmaznunk, nem szabad eh, eh, papolnunk világi és vallási kérdésekben, majd eldöntik a törökök maguknak. Köszönöm. Boszkut asszony. Enough minute. Thank you. Um... Köszönöm. Páding. Köszönöm, elnök úr elsősorban és először is szeretném megköszönni Riának, hogy egy sor nagyon fontos kérdés, így például a nők jogait felvette és a szövegében és több módosításunkat támogatta. De egy nagyon fontos kérdésre szeretném felhívni a figyelmet. Ez pedig az, hogy az Alkotmánybíróság, vagy Alkotmányügyi Bizottság Törökországban egy esélyegyenlőségi bizottság létesítésére hívta fel a török nemzetgyűlést, a parlamentet és remélem, hogy ez is bekerülhet majd a jelentésbe. Még egy további kérdés, az igazságügyi együttműködés. Véleményem szerint nagyon fontos, különösen az iszlám alapok, vagy a Denis Fenérió ügy kapcsán, amikor áldozatá válnak török állampolgárok, európai származású török állampolgárok, akkor nagyon fontos, hogy jó legyen az együttműködés, az igazság egy együttműködés európai EU-s országokkal, hogy ezeknek az embereknek a jogait biztosítani lehessen. Ezért továbbra is nagy figyelmet kell, hogy szenteljünk ennek a kérdésnek, és követelnünk kell, hogy itt javuljon a helyzet. Végezetül még annyit szeretnék elmondani, nagyon fontosnak tartom, hogy a 13. cikk, azaz a diszkrimináció ellenes jogszabályok betartására felhívjuk Törökországot. Itt létezik egy kompromisszumos módosítás a Lamba Isztambul csoportra vonatkozóan. Jónak tartom, hogy ezt megemlíti a szöveg, és Törökország számára valóban nagyon fontos, hogy a faj nemre, életkorra és szexuális irányultságra volt tekintet nélkül megvalósuljon az esélyegyelőség, az egyelő bánásmód. Köszönöm, egy perc, kap kapok most már mindenki, mert még hatan kívánnak hozzászólni. Kirita úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Omen Rajtan asszonynak ezhez a kiváló jelentéshez gratulolni. Két gondolatot szeretnék közölni önökkel. Azt hiszem az EU-nak ösztönözni kellene Törökország fejlődését egy, az Európai Uniót kellene például példaként ők, és terjesztenünk kellene az európai integrációt. Ezért E, az oktatási eszközöknek az autonómiát kellene biztosítani, és az Erasmus programot is terjeszteni. Tehát az olyan professzorokat és e, diákokat, akik az európai politikát szeretnék tanulmányozni, támogatni kellene. Ezen kívül a nemzeti e, kisebbségeket is támogatni kellene, és a szeparatista és etnikus jelenségeket is el kellene ítélni. Itt van ciprusi és másfajta szeparatizmus. Ezen kívül a területi integritást és a jó szomszédsági kapcsolatokat az ország, a régió, különböző régióban is támogatni kellene. Köszönöm. Először is én is hagyd mondjak köszönetet az előadónak, Komár Rajten asszonynak. Kiváló átfogó jelentést tett le megint elénk az asztalra. Úgy véljük, hogy Törökország uniós csatlakozásának perspektívája segített egyedül eh, abban, hogy Törökország a demokrácia útján elinduljon, eh, a reformokat végrehajtsa, és más módon is segíthat majd eh, Törökországnak. Törökország egy komoly változásokon megy keresztül, geostratégiai helyzete a Kaukázusban és a közel-keleten megkérdőjelezhetetlen. Számunkra fontos, hogy stabilizáló szereplőként eh, lépjen fel a régióban. Ugyanakkor Törökország az égei tenger eh, mentén végrehajtott katonai akciói eh, nem segítenek, ellenségeskedést váltanak ki Görögországból, ezért Oymen Reuten asszonyal egyetértve fel kell szólítani Törökországot arra, hogy a 95-ben kiadott kázusz belit végre vonják vissza. 3-4-es, 10-es, 51-es éppen ezért fontos, a 99-es szintén a kisebbségi jogokkal kapcsolatban, illetve 162-es, amelyben az atomerőmű veszélyességéről szól egy ilyen földrengés veszélyeztetett régióban. Nagyon nehéz a helyzet, amikor Ciprusban török erők vannak jelen. Köszönöm elnök úr a szót. Mondja Landsbergis úr. Nem akartam szót kérni, mert Olymer Reuten azt, hogy nagyon jól kezelt ezt a roppant kényes kérdést. Két rövid megjegyzésem azonban mégis lenne. Először is Leikendijk úrnak az alapvető szabadságjogok kérdése, ami az átmeneti mentességeket illeti, az európai jog is elismeri ezt, elfogadja ezt, ezért tehát ez fel sem merül komoly kérdésként. A kérdés az, hogy mi van akkor, hogyha állandóan eltérnek vagy kivételt tesznek az alapvető jogok alkalmazása tekintetében, és folynak a tárgyalások Cipruson, de az átmeneti derogációk tekintetében mit szeretnénk a legjobban, hogyha megoldás születne, és ezek nem tennénk semmi olyat, ami a megoldást lehetetlenné tenni. Szoboda úrnak pedig annyit hagy mondjak el, hogy értem én az automatizmussal kapcsolatos félelmét, a 2009 decemberi dátumok kapcsolatban, és talán ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy a tárgyalásokra kihatással lesz, mondhatnánk azt, hogy kihatással lehet a tárgyalások menetére. Hogyha Svoboda úr és az előadó asszony is elfogadja ezt. Izleperken asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát nem értem, hogy volt órás kávészünet, most meg csak egy percben lehet hozzászólni. Én a szomszédsági kapcsolatokra szeretnék utalni, és szeretnék először gratulálni Omar Reuten kolléganőnek a munkához. Tudjuk, hogy az energiaszállítás szempontjában Törökország fontos szerepet játszik, és a, a kaukázus, dél-kaukázus stabilitási helyzetének javításához. Ezért szeretnék, szeretném megköszönni ezt Omer Rajtennek, és ahhoz is, hogy a frakciónk által benyújtott módosításokat, amelyeket a Grúzia és Oroszország közötti konfliktusban játszott török szereppel kapcsolatban tettünk. Végül pedig szeretnék hang, szeretném hangsúlyozni, ugyan bevették a jelentésbe, de nem elegendően hangsúlyozták, az, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy a törökök megnyissák az örményekkel való határt. Nem lehet elképzelni ugyanis egy olyan országot, akik, aki szeretne az EU-hoz csatlakozni, és ugyanakkor lezárja a határait egy másik országgal. Tehát ez talán a légkört is könnyíteni, és Azerbajcsán és Örményország közötti helyzetet is javítani. Akkor igen, én is gratulálok az előadó asszonynak, nem akartam hozzászólni. De Kazak úr mert hozzászólása miatt meg kell eh, szólalnom. Az, a brit erők jelenléte Ciprusban elhangzott ez. A ciprusi köztársaságban nincsenek, eh, hanem a szuverén brit fennhatóság alá tartozó eh, területeken, katonai támaszpontokon vannak, amelyek a brit alá tartozó, korona alá tartozó területnek számítanak, a erre vonatkozó egyezmény szerződés értelemben pontosan az a baj, hogy 650 török török katonáról szól ez a szerződés, sokkal több van azonban Észak-Cipruson. A Törökország azonban felmerül a kérdés, Halkiban például a görög ortodox szemináriumot miért nem nyitották meg újra? Ez a parlament már többször kérte ezt, azonban süketfülekre találtak ezek. A 37-es bekezdésben pedig eh, arról beszélünk, hogy a Örményországban járt török eh, elnök, és ezt követően sem javultak az örmény eh, török kapcsolatok, továbbra sem egyáratok a határok, Grúzián keresztül, Oroszországon keresztül folyik tovább a kereskedelem, közben az elnök felszólítja Tenök urat, hogy fejezze be, Tenök úr folytatja, tehát a zörmény határt meg kell nyitni a Törökországnak. Az elnök, köszönöm, miért megadom a szót az előadónak. A bővítési főigazgatóságtól Filori urat kérem meg, hogy mondja el a véleményét. button on the right side. Excuse me. Köszönöm az Európai Bizottság az előadóasszonynak köszöni ezt a munkát, nyilván rengeteg energiába került, a, mint mindig, most is egy részletes átfogó jelentést készített, ami összességében tükrözi az Európai Bizottság 2008-as jelentésének tartalmát. Három rövid megjegyzésem lenne a vitára röviden reagálnék tehát. Először is úgy tűnik, a véleményünk szerint megváltozott a Törökországban az éghajlat legalábbis a reformokat, mint hogyha újra be kívánnák indítani. Erdogan miniszterelnök úr, illetve az ellenzék vezetőjének tegnapi látogatása során török oldalról, tehát egyértelmű kötelezettségvállalást kaptunk arra, hogy a csatlakozási folyamatot mellett kitartanak, a reformokat pedig végrehajtják. A véleményünk szerint ez a megváltozó politikai éghajlat, politikai környezet tükröződik a jelentésben is. Hagy emlékeztesek mindenket arra, a 2006-os tanácsi záró nyilatkozatban kimondták, hogy a 2007, 2008, 2009 során az Európai Bizottságnak be kell számolni a fejleményekről. A tanács a tárgyalások lezárásának zárását nem előlegezte meg, majd lezárulnak, ha lezárulnak, figyelembe véve minden releváns elemet. Ezért fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy semmiféle formában, és ezt egyébként következetesen így tesszük a bizottság részéről, hogy az ilyen vita vagy tárgyalások végkémletelét megelőlegezzük. A harmadik kérdés, Ciprus, az Anan tervre nem is hivatkoznék, hiszen valóban ezt visszautasították, azonban a 2003-as csatlakozási szerződés 10-es jegyzőkönyve kimondja, hogy az Európai Unió készen áll arra, hogy a ciprusi megoldást beépítse az unió keretébe az unió alapelveinek megfelelően ez a szerződés hatodik, alapszerződés hatodik cikkére utal, az emberi jogok, demokrácia és a jogállamiság elveire, mint alapértékekre. Az Európai Bizottság ez esetben szeret, sem szeretné megelőlegezni a ciprusi kapcsolatos tárgyalások végkimenetelét, ezt majd a tárgyalások keretén belül kell eldönteni, és a alapelvek, a négy alapszabadságra vonatkozó elvek nem tartoznak szervesen az alapszerződés 6-os cikkében hivatkozott alapértékekre. Ez tehát a hivatalos álláspontunk. Az Európai Unió elsőleges jogára kell e, utalnunk, és a 2003-as 74-es csatlakozási szerződésben foglaltakra. Köszönjük Filori úrnak! bizottság részéről az előadó Omer Rojten asszony. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a megjegyzéseket, amelyeket a kollégáim tettek. Először is engedjék meg, hogy általánosságban adjak egyfajta választ. Én gondolom, hogy a 36-os módosítás kapcsán, amit Hannes Szoboda nyújtott be, egy szóbeli módosítást dolgozhatunk ki, egy új, új szövegre tehetünk majd javaslatot a délutáni, ma délutáni szavazás során. A 2009-es dátummal kapcsolatban azt hiszem Kaszarides úrnak a megjegyzéseit először is meg kell köszönnöm. Ha előveszem a szöveget, és hogyha megnézik a 27-es bekezdésemet, és ezzel együtt a Filóri úrnak is válasz alatt, itt azt olvashatjuk, hogyha 2009 eh, decemberig Törökország nem tesz eleget a kötelezettség válaszainak, ez eh, súlyosan eh, ronthatja a tárgyalások menetét. Ezt a szöveget el tudom így fogadni, és szeretném még egyszer kihangsúlyozni Filóri úrnak, hogy ebben a szövegben semmilyen prejudikálást nem talál, nem alkotunk előzetesen semmilyen értékítéletet, hanem mindössze megismétlem azt, amit a tanács már kijelentette. Nagyon örülök, hogy a szocialisták, vagy remélem, hogy a szocialisták is ezt így el tudják fogadni. Azután a liberálisokat is meghallgat, elfogadtuk, hogy mondjuk vissza a négy alapszabadságra vonatkozó kitételt a Ciprusra vonatkozó bekezdésből. Nos, nem akarom módosítani ezt a szöveget. Miért? Mert hogyha megváltoztatom, akkor sok más kollégának lesz azzal problémája. Ebben a szövegben, eh, ha jól, ha alaposan elolvassák a, a szövegemet, akkor felhívom Törökországot arra, hogy eh, könnyítse meg a helyzetet, vagy alakítsa úgy a helyzetet, hogy ennek kapcsán vissza lehessen vonni majd a török csapatokat. Én nem azt kérem, hogy vonják ki a török csapatokat. Nem, ezt mondom. És remélem, hogy mindenki el tudja fogadni azt, hogy csak azt akarom mondani, hogy nyíltan szabadon tárgyaljanak a megoldásról, úgyhogy sokkal nyitottabb ez a szöveg, mint ahogy Lágendejk úr gondolta. Simanski eh, kollega az ötös kompromisszumban utalok eh, a szerződés, az LK szerződés alapelveire. És remélem, hogy Langendijk úr eh, számára is kérgítő, ha azt mondom, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások vonatkozásában az EU nem teheti meg azt, hogy Törökországot oda hívjuk az asztalhoz, hogy vegyen részt a tárgyásokon, amikor harmadik országokkal tárgyalunk szabadkereskedelmi megállapodásokról. Viszont párhuzamosan tudunk tárgyalni, ez rendben van. De Törökország még nem tagja az Európai Uniónak, tehát nem ülhetnek ott a tárgyaló asztalnál, amikor mi tárgyalunk harmadik országokkal. Ez lehetetlen. Úgyhogy remélem ezt a magyarázatot el tudja fogadni. Öger úr több módosítót nyújtott be. Öger úr, miért tanácsoltam azt, hogy az ön módosításai közül néhányra nemmel szavazzunk. Először is azért, mert ön megismétli azt, ami már benne van amúgy is a jelentésben. És nem akarom, hogy erről újra és újra szavazzunk. Ezért az ön néhány módosítására mell szavazni, De vannak olyan módosítások, amik tényszerűen hamis állításokat tartalmaznak. Azt hiszem a 116-os a közlekedési kvóta kérdése, ez nem európai kérdés, ez egy kétoldalú ügy. És ez az oka annak, amiért ez ellen fogok szavazni. És kérem, azt is fogadja el, hogy minden, amit leírtam, az ellenőrzött állítás. Úgyhogy elnök úr, remélem, hogy a kollégám is vissza fogja vonni azokat a módosításokat, amelyeknek a visszavonására én felkértem. Azt hiszem, hogy a többire, többi kollega felvetéseire reagáltam, gyorsan próbáltam itt mindent felírni. Igen, Charles tenok és a többi kollega, akik észrevételeket tettek az a kapcsolatban, hogy az, az örmény bekezdéssel kapcsolatban. Nos, mit csinálok én itt? Csak kiegészítem azokat a bekezdéseket, amelyekről már szavaztunk két-három alkalommal is. Azaz, rendkívül fontos az, hogy jók legyenek a kapcsolatok Örményország és Törökország között. És azt is tudnunk kell, hogy itt nem csak Gül elnök látogatott el Örményországba, hanem több lépés történt az elmúlt hónapokban, és ezek reményre jogosítanak fel minket, miszerint normalizálódni fognak a kapcsolatok. Ezért itt én azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez, ezt a nagyon gondosan felépített bekezdést ne bántsuk, mert ennek semmi értelme nem lenne. Köszönöm, elnök úr. Nagyon köszönöm. Ma délután fogunk szavazni fél ötkor, 16.30-kor erről a jelentésről. Lezárhatjuk eh, a vitát eh, erről a nagyon fontos jelentésről. Fejt úr a közszavói külön megbizottunk érkezik, úgyhogy néhány perc múlva folytatjuk. So I give you the... Pane předsedo. Pane předsedo, toto je... Köszönöm, amire, amire, amire, amire,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 I ask uh, everybody who does not intend to continue. Kérek mindenkit, aki nem akar itt maradni, menjen most el. Dear colleagues, uh, Kedves kollégák, lépjünk akkor tovább a 14-es napi rendi pontra, ami nem más, mint uh, Peter Fith úrral meccsere, az EU koszovói különleges képviselővel, nem most először kerül ilyenre sor. Koszovó különösen fontos az unió külpolitikája szempontjából, és Fith úr jelenléte nagyon fontos uh, alkalommal, egy évvel nevezték önt ki, február 4-én, különleges meg képviselőként, illetve múlt hét hétfői születésnapját is ünnepeljük. Boldog születésnapot! Úgy tűnik, hogy sok kihívással kell szembenéznünk Koszovóban. Óriási méretűek ezek a kihívások. Az Európai Uniót képviselőn Koszovóban. Például az EULEX működését is felügyeli, a legnagyobb külös biztonságpolitikai misszió ez az unió részéről. Fontos, hogy a többi partnere szemben fenntartsa az unió álláspontját, illetve a mandátumot, a multietnikus, hatékony, független államstruktúra működése, a második a szervezett bűnözés elleni harca, illetve a korrupció elleni fellépés, harmadsorban pedig a, a múlt, a sötét múlttal való szembenézés, amely Délket-Európában túlságosan jellemző, illetve a az igazságot szolgáltassanak azok a szemben, akiket a múlt bűnei terhelnek. Illetve negyed sorban a kisebbségek, ezen belül is a szerb kisebbség jogainak biztosítása. Természetesen számíthat erre a házra munkájában, mi drukkolunk önnek. Múlt héten egy állásfoglalást fogadtunk el, ami teljes demokratikus legitimációt ad az ön munkájához, és további intézkedésekre ösztönzi. Fifth úr, felkérem most, hogy e, számoljon be az egyéves munkájáról, a koszovói kormány munkájáról, illetve a még meglévő fennálló hiányosságokról, illetve számoljon be a helyzetről, főként az EULEX misszió bevetéséről, illetve jelenlétéről, illetve a szerb enklávék helyzetéről délen és éjszakon. Végül, de nem utolsó sorban pedig, hogy Belgrád eh, mennyiben működik együtt, mennyire segíti az EULEX munkáját, és általában a helyzet javulását. Fitur, parancsoljon öni a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jó kívánságait is. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, nagyon örömmel szolgál, hogy itt lehetek ma önök között, és beszámolhatok az elért eredményekről. Célunk az EU jelenlétének konszolidációja Koszovóban, illetve az saját kezdeményezéseimről, amelyeket természetesen a mandátumon belül tettem meg. Aktuális ez a mai ülés, nem csak az említett két különleges nap miatt, elnök úr, hanem azért, mert az Európai Parlament február 5-én egy állásfoglalást fogadott el Koszovóval, illetve az Európai Unió Koszovóban betöltő szerepével kapcsolatban alaposan át rágtam ezt az álláspontot, és az én olvasatomban teljes mértékben támogatja az EU missziót Koszovóban. A pristinai hatóságokkal, szervekkel való együttműködés a cél a Koszovó európai perspektívájának tovább fejlesztése. Érdekében nem felejtve persze, rendszeresen emlékeztetve a pristinai kormányzatot arra, hogy eh, milyen kötelezettségvállalásai vannak, úgyis, mint a jogállamiság képítése, illetve a kisebbségi közösségek védelme. Különösen eh, hálás vagyok azért, hogy a decentralizáció, a vallás és kulturális örökség védelme, gazdasági reformok, és a biztonsági e, ágazat reformja terén ilyen komoly támogatásukról biztosítottak. Erre majd később visszatérek. Az önök támogatása ezen kritikus területeken újabb lendületet ad nekem ahhoz, hogy még keményebben végezzem a munkámat annak érdekében, hogy gyors javulást érjünk el idén és az elkövetkezendő időkben. Elnök úr, a az állásfoglalás 32-es bekezdésében eh, felkeltette a figyelmet az, hogy a parlament aggodalmát fejezik ki a koszovói kormányzat által végrehajtott reformok lassú tempója miatt. Valóban a kormányzatnak új további lépéseket kell tennie az elszámoltathatóság, az átláthatóság javítása érdekében, illetve a korrupció, valamint a szervezet bűnözés elleni fellépés területén meg kell erősíteni ezen kívül a politikai, illetve a, a civil e, élet közötti kapcsolatokat, illetve a nemzetközi donorok pénzeit átlátható felelősségteljes módon kell eljutatni a kedvezményezettekhez. Ezek mind olyan a létfontosságú elemei annak, hogy olyan környezetet alakítsunk ki Koszovóban, ami az európai álmaihoz hozzájárulhat, Koszovó európai álmaihoz, illetve juthatja a gazdasági eh, helyzetet és ezáltal az emberek életminőségét. Elnök úr, az elmúlt egy év során Koszovó elfogadott egy alkotmányt, fontos jogszabályokat fogadott el, megerősítette a legfontosabb kormányzati minisztériumokat, az alkotmányos bíróság létrehozásán munkálkodott, illetve más olyan közintézmények létrehozása, amelyek roppant fontosak, és a nemzetközi közösség eh, együttműködő partnereként járt el. Ezek a fejlemények <clears throat> egy sajátos eh, kontextusban eh, történtek, viszonylag stabil biztonsági helyzetről számolhatok be. Tavaly év decemberében az EULEX Koszovó egész területén beindította ezt a missziót, ez óriási előrelépés jelent az Európai Unió számára, amely ezáltal a koszovói kormányzat első számú partnerévé vált. A, így e, így sikerült lendületet e, nyernünk, és ez azt kell, hogy mondjam, hogy a területünk a munkánk során a három legfontosabb területen tovább előrelépést tesz lehetővé. Ezek a stabilitás, a reformok, illetve a kibékélés, megegyezés. Ezeket a stratégiai célokat egymás után fogom alaposan megpróbálni megoldani, illetve természetesen a koszovói kormányzattal együttműködésben mindent megteszek annak érdekében, hogy ezen stratégiai céljainkat elérjük. A kezdeményezéseink fenntarthatósága alapvetően attól függ, hogy Koszovó politikai biztonsága fennmaradjon. Ahogy azt már többször elmondtam, a koszovói helyzet alapvetően stabil volt az elmúlt egy évben. A pristinai eh, reakciók az ENSZ eh, javaslatokra a hat pontra, illetve a mitrovicai események a közelmúltban jól mutatják, hogy a helyzet azonban eh, még nem teljesen stabil, eh, egy, egy törékeny eh, béke ez tulajdonképpen. Éppen ezért a gyakorlati fontosságú kérdésekben egyeztetést kezdeményeztem, beleértve az ENSZ főtitkár 2008. novemberi jelentésében eh, felsorolt területekre. Ezek többek között tartalmaznak eh, a vámokadók beszedését, illetve a Mitrovicai Bíróság működését, az alkalmazandó törvények kérdését, illetve az vasúti szolgáltatás helyreállítása északon az ilyen szakmai fórumokon folytatott egyeztetés, az európai példák követése, Brüsszel, illetve a nemzetközi szereplőkkel folytatott konzultáción keresztül legalább néhány területen ezek közül erőlépést érhetünk el a közeljövőben. A szoros együttműködés az EULEX vezetőjével valóban egy olyan cél, amelyre nem csak önök ösztönöztek engem, hanem amelyet magamtól is kívánatosnak tartottam. Pristina, eh, Belgrád és EU eh, hármasában Brüsszel játszik vezető szerepet. Talán éppen ezért mi vagyunk a legjobb kommunikációs csatorna Belgrád és Pristina között. Hogyha a célunk az, hogy pozitív eredményeket érjünk el, akkor el kell mondani, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezünk arra, hogy ezt a célt elérjük. Azonban az elfogó cél továbbra is az kell, hogy legyen, hogy jó szomszédi viszonyt alakítsunk ki a két oldal között, Koszovó és Szerbia között. Ha így járunk el, akkor ezáltal le, eh, azt is lehetővé tesszük, hogy az EULEX Koszovó teljes területén minél hamarabb teljes eh, mértékben eh, bevethetővé váljon, így például a miniszterelnök, illetve az ellenzéki vezetők gyakran említik, nem csak a nyilvános szerepléseik során, hanem a két oldalú megbeszéléseink során is a jogállamiság fontosságát. Főként éjszakon kell felgyorsítani a folyamatot a karácsonyi ünnepek alatt erőszakos cselekmények történtek éjszakon, illetve a napokban Mitrovicában békés ellentüntetés is mind ezt hangsúlyozza. A szervezet bűnözés ellen fel kell lépni, hiszen az, hogy milyen megoldásokat találunk, milyen válaszokat adunk ezekre a kérdésekre, ez az Európai Unió hitelességét is befolyásolja majd, illetve befolyásolja majd azt, hogy az Észak-Koszovót be tudjuk-e egy e, egységes jogi és e, vám e, területbe építeni, ahogy azt az Európai Unió már sokszor megtette a saját területén. Koszovói polgárok nagyon sokat várnak az Európai Uniótól. A felelősségünknek eleget kell tennünk, fel kell nőni ezen várakozásokhoz. Politikai szinten és az Európai Unió tagállamainak itt van igazán felelőssége, intenzívebb támogatásra van szükség Belgrád részéről az Európai Unió misszió irányában. Ez létfontosságú, különösen gondolok itt elsősorban az északi városok polgármesterének együttműködésére, illetve a kemény bűnözők elszigetelése tekintetében, szintén északon. Úgy vélem, hogy a Koszovó elnökének döntése, hogy idén nem tartanak választásokat, a politikai helyzet stabilizálásához hozzájárulhat Koszovóban. Az önkormányzati választások, a helyhatósági választásokkal kapcsolatban, amelyekre valószínűleg az év második felében sor kerülhet, Nos, ezzel kapcsolatban még nem született végleges döntés, hogy pontosan mikor fogják ezeket tartani decentralizáció területén, illetve a szerbek közében való részvételének javítása nagyon fontos lesz, ez majd befolyásolja, ezt befolyásolhatja a pontos dátum. Másik előfeltétel az, hogy egy központi választási bizottság működőképes legyen. Az érdekeltek, érintett partnerek közötti konzultáció jelenleg is folyik, a kormányzat egy mm, érdekelt abban, illetve megpróbál egy egész országra kiterjedő népszemlálást végrehajtani minél hamarabb. A koszovói szervek részéről 71%-os részvétel a cél. Szeretnénk, hogyha a kisebbségek még nagyobb százalékban le lennének fedve egy ilyen országos népszámlálásban. Elnök úr, Koszovó intézményi fejlődésében az elétől kezdve alapvető szerepet játszik az Európai Unió. Az alkotmány elfogadása az alapjogszabályok tekintetében a, roppant fontos eh, az is, hogy az 50 elfogadott jogszabályt, főként a kisebbségi jogszabályok végrehajtását az alkotmánybíróság, illetve a parlament, bocsánat, javítja magát a tolmács, a parlament e, felügyelje, de ki kell teljesítse demokratikus szerepét, és a parlament kell, hogy legyen a politikai e, vita helye, illetve a parlamenti ellenőrzést is ennek a politikai intézménynek kell biztosítania fontos, hogy ne a kormányzat próbálja átvállalni ezeket a szerepeket a parlamenttől. A sajtón vagy az utcán folyik még mindig nagyon nagy mértékben a politikai kommunikációs tanálatos módon. Mivel ez még egy fiatal eh, intézmény, a parlamenti nek eh, arra van szüksége, hogy teljes messzélességgel támogassuk eh, céljai elérésében. Biztosan mondhatom, hogy az általános választások elkerülésével eh, sikerült elkerülni eh, egy olyan kampányt, ami elterelte volna az ország figyelmét azokról a fontos reformokról, amelyek nélkül Koszovó nem állhat talpra, pedig hát ez a további haladás alapköve. Hölgyeim és uraim, a kormányzat az állami cégek privatizációját eh, megígérte, de a stratégiát erre vonatkozóan még nem dolgozta ki. Kezdeti terveket bejelentettek a KEK, az eh, villamosművekre vonatkozóan, a postára, a távközlésre, illetve a reptérre vonatkozóan. Ezek terén gyorsabb előrelépésre van szükség. Azonban a jelenlegi globális recesszió nehezíti a helyzetet, a külföldi tőke beáramlását nem segíti elő Koszovóban. Általánosságban szólva a koszovói eh, kormányzatoknak átlátható módon kell eh, vezetniük az állami cégeket, ezek igazgató tanácsában kompetencia alapján, rátermettség és tapasztalat alapján kell kinevezni embereket, és nem eh, politikai preferenciák alapján. A biztonsági eh, reform terén január 20-án a biztonsági eh, erőt sikerült beindítanunk. Ez a folyamat, ahogy azt az önök ásulása is kimondta, lehetővé teszi, hogy egy viszonylag kicsi, de jól képzett biztonsági erő a demokratikus kontrollban, ellenőrzésben fontos szerepet játszon. Azonban a KPC korábbi tagjai részéről további elégedetlenséghez vezethet ennek a biztonsági erőnek a létrejötte, és ez bizony valószínűleg feszültségeket okozhat. Szükség van elnök úr arra, hogy a megbékélés tovább folyjon a koszovói közösségek között. Az állásfoglalásukban arra kértek fel engem, és ezt meg is teszem minden alkalommal, és felszólítom a kormányzatot, Pristinát, hogy a koszovói szerbek és a többi kisebbségi közösség felé béke jobbot nyújtsanak. Lehet, hogy valóban végre lehetőség nyílik arra, hogy egyre több koszovói szerb részt vállaljon a központi szervek munkájában. Egy kerekasztal, közelmúltban tartott kerekasztal tárgyalás során beindult egy olyan valódi párbeszéd, ami például az oktatás vagy az egészségügy eh, területén érdemi vitát hozhat, a miniszterelnök és az érintett eh, miniszterek ebben részt vettek, és megígérték, hogy továbbra, továbbiakban is részt vesznek. A koszovói szerbek, északiak is kifejezték béli eh, szándékukat, hogy együttműködnek az Európai Unió különleges megbizottjával. A vallási és kulturális eh, örökség különösen fontos terület, ezen a téren is sikerült eredményeket elérni. Szorosan együttműködtünk a kulturális minisztériummal, illetve az Európai Bizottság kapcsolattartó irodájával annak érdekében, hogy egy szakmai információcsere induljon be, és az európai partnerségnek megfelelően tovább kívánjuk erősíteni azokat a mechanizmusokat, amelyeknek célja az, hogy a roppant gazda koszovói vallás és kulturális örökséget megőrizzük, megmentsük. A fórum első ülésére pár héttel ezelőtt került sor. A szereplők, a kulturális szereplők, szakemberek széles körét sikerült egy asztalhoz ültetni, beleértve az UNMIKET, illetve az Európa tanácsot. Azt hiszem, hogy ez komoly előrelépés, komoly eredménynek tekinthető. tekinthető. Ígéretek szerint tovább folyik majd ez a folyamat, de jó lenne, minél többen vennének ebben részt, vagy legalábbis a szerb hatóságok és a szerb ortodox egyház valamilyen formában ezt támogatná. A decentralizáció előkészítés is jól haladt. Pár nappal ezelőtt a miniszterelnök bejelentette, hogy helyi szintre, önkormányzati szintre adják át a jóléti eh, kompetenciákat, szociális eh, jóléti kompetenciákat, öt új önkormányzat állhat fel március végére az ígéretek szerint. Az oktatásügy reformja, a nemzeti és a szerb tanterv kidolgozása is beindult. Elnök úr, az állásfoglalásukban felvetett aggodalmak, például a kisebbségek visszatérése, illetve az otthonokat elvesztettek eh, visszatérése számomra is eh, eh, komoly fejtörést okoz. A hatóságokkal együttműködve megteszünk mindent a probléma megoldása érdekében. A kisebbségi és visszatérési minisztérium együttműködve az uniós szervekkel támogatja a menekültek visszatérését, a minisztérium további forrásokat különített el az oktatásra, a lakhatásra és a visszatérők közösségének támogatására. Bár csekély összegről van szó, de a kormányzat úgy tűnik, hogy valóban eh, eltökélt szándék a kormányzatnak, hogy, hogy érdemi eredményeket érjen el annak érdekében, hogy minél többen térjenek haza, és a hazatérők, a kisebbségi eh, hazatérők eh, a mindennapi életbe is be tudjanak illeszkedni. Mi mindent megpróbálunk tenni annak érdekében, hogy a helyi szervekkel eh, együttértésben, együttműködve mindent megtegyünk ezen cél érdekében. Hölgyeim és Uraim, a roma közösség, illetve az észak-koszovói eh, ólom mérgezéssel kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy én azt támogatom, hogy egy kormányzati vezetésű eh, vezetéssel minél hamarabb bezárjuk ezeket a táborokat, és biztonságos területen telepítsük le a romákat, ahol megfelelő infrastruktúraval rendelkeznek. Ezt a folyamatot a kommunikáció hiánya gátolja, az északi és a déli szereplő közötti kommunikáció hiánya, illetve a politikai bizonytalanság az északi területen. Az Európai Bizottság pristinai összekötő irodája koordinálja a nemzeti és nemzetközi e, szereplők munkáját, annak érdekében, hogy hosszú távon is fenntartható megoldások szülessenek. Elnök úr, zárásképpen, hagy mondjam el, hogy ambiciózus céljaink vannak, hosszú a lista, hogy mit kívánunk elérni. Az Európai Uniónak azonban az elkövetkezendő évben is vezető szerepet kell játszania. De ha meg lesz a politikai szándék, a koordináció és az ösztönzés, akkor a koszovói kormányzat képes lesz arra, hogy európai vágyait elérje, európai céljait teljesítse. Azt hiszem, hogy az elmondottakból kiderül, hogy kettős felelősségi köröm Koszovóban azt jelenti, hogy egymást erősíti ez a két kompetencia, hiszen mind a két féllel tudok kommunikálni, ami valószínűsíti, hogy valószínűleg hozzájárulhat ahhoz, hogy elérjük a célokat. Még egyszer köszönöm azt, hogy egy ilyen erősen megfogalmazott állásfoglalással támogatják az én munkámat, jó volt ezt olvasni, jó volt ez nekem, jó volt ez a csapatomnak, a koszovóiak érdekében. Tovább fogunk munkálkodni a célok elérésében. Köszönöm. Uh, special Representative, thank you so much for this. Köszönöm szépen, külön megbízott úr, hogy ilyen részletesen szólt a kérdésekről. Megnyitjuk a vitát, és először is uh, Lágendájk úr a jelentéstevő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnök úr, kollégák, lehetőségem volt Koszovót meglátogatni múlt csütörtöki lát, szavazásunk után a hétvégét Pristinában és a környéken töltöttem, és éppen ezért néhány megfigyelésemről szeretnék beszámolni. A jelentésünket nagyon pozitívan fogadták nem csak a koszovói hatóságok, hanem a nemzetközi közösség képviselői is ahogyan a külön megbízott úr is kihangsúlyozta ezt. Öröm volt látni, hogy az EULEX végre valóban ö, megjelent Koszovó egész területén, hiszen ez volt az EULEX misszió támogatásának egyik feltétele részünkről. Nagy hatással volt rám az EULEX ö, és ö, az EUSR munkatársainak elkötelezett munkája. Komoly diplomáciai képességről és türelemről tettek tanúbizonságot. Nagy hatással volt ez rám. De meglepett az is, hogy a bírák és az ügyészek és a vámosok munkáját néha még mindig akadályozzák az operacionális hi hiányosságok, nincsen számítógép, nincsen páncélozott szállító jármű. Egész egyszerűen nagyon megnehezíti ez a bírák és az ügyészek munkáját helyben. Különböző brüsszeli közbeszerzési eljárások akadályozzák a gyors munka kezdést. Nem a helyi képviselők akadályozzák a munkát, hanem olyan bürokratikus akadályok, amelyeket mi határoztunk meg a saját munkánk számára. Egész egyszerűen felvetném a bizottság és a tanács számára, hogy ebben az esetben ettől tekintsenek el. Másodszorban, és erről beszélt a főmegbizott, a külön megbízott is, de minden kapcsolat tartunk, illetve akivel találkoztam, hangsúlyozta, hogy az EULEX misszió csak akkor válhat sikeresé, hogyha az EULEX eh, misszió és a belgrádi szerb hatóságok együtt, vagy a decentralizáció kérdésében, a koszovói szerbek együttműködése kérdésében, vagy más kérdésekben is. A koszovói szerbek még azok is, akik ideig nem akartak együttműködni, úgy tűnik, hogy hajlandók együttműködni, de az is világos, hogy csak akkor fognak eh, együttműködni, hogyha Belgrád zöldre váltja a jelzőt, szabad jelzést ad az együttműködés számára a koszobói szerveknek. Úgy gondolom, hogy mi e tekintetben és az EU további szerve is világos üzenetet adjanak ki. El kell mondanom egyébként, hogy az én saját országom kormányának politikáját nem szeretem. Ez megnehezíti Belgrád és az EU közeledését. Nem jó politika ez, de ennek ellenére világos üzenetet kell megfogalmazni Belgrád számára. Működjetek együtt, és tegyétek lehetővé, hogy az EULEX, a rendőrök, az ügyészek, a bírák és a vámosok végezzék a munkájukat. Nem tudunk Brüsszel és Belgrád közötti további közeledést támogatni, hogyha Belgrád megnehezíti a Koszovóban dolgozó EU köztisztviselők munkáját, főleg az északi területeken. Még egyszer mondom, a misszió sikere Belgrád együttműködésén fog függeni, ezen fog múlni, és úgy gondolom, hogy ez kell, hogy legyen az egyik nagyon világos üzenet, melyet megfogalmazunk Belgár, Belgrád számára. Köszönöm szépen! Doris Pak asszony. Köszönöm szépen a fő megbízottnak, hogy eljött, és teljesen egyetértek Lagendáj kollégával. Úgy gondolom, hogy az EULEX misszió nem ugyanaz, mint az unmig. Világos különbség van a kettő között. Nos, ezért van szükség jó, elkötelezett emberekre az EULEX mixióban, akik megadhatják azt a hitet az embereknek Koszovóban, hogy lehetséges reform, megreformálni az országokat. Mindjárt tudjuk, hogy az EU-lex nem tud jól dolgozni, különösen nem északon, hogyha Belgrád akadályozza a munkájukat. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az EU állampolgárai egyrészt nagyon sokat várnak el, másrészt ahhoz, hogy megvalósíthassuk céljainkat, fontosan, <clears throat> fontos, hogy Belgráddal tárgyalásokban legyünk, és mindig kinyilvánítsuk, hogy fontosnak tartjuk, hogy együttműködjenek Koszovóban. Belgrád az Európai Unió tagjává szeretne válni. Mi is örülnénk ennek. Nos, ebben az esetben viszont azt kell mondanunk, hogy segítsenek abban, hogy az emberek a szomszédban jól élhessenek, és nem csak Észak-Mitrovicában élnek a szerbek, hanem az egész országban. Sőt, még többen is élnek másút, mint csak Mitrovicában. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy kerekasztal tárgyalásokat nyitottak meg, ahol az oktatás, az egészségügy kérdéséről van szó, hiszen valóban szégyenletes ezt látni, szégyenletes a helyzet, holott tíz éve jelen vagyunk ezen a területen, és mégis alig történt változás. Van mit tenni. Ezért az EULEX megközelítése helyes és üdvözlendő, de van egy probléma. Mégpedig, hogy az igazságszolgáltatás dolgozza le az ügy hátralékát. Nagyon sok terhelt, vagy akár vádlott van szabadlábon, sokak ellen nem is emeltek még vádat, és ez megmérgezi a légkört. Tehetetlenség, ügyetlenségből nem kerültek igazságszolgáltatás elé ezek az elkövetők, ezért remélem, hogy az EU itt áttörést ér el. Egyetértek azzal is, hogyha idén még nem tartják meg az önkormányzati választásokat, akkor nem történik semmi nagy baj, de az önkormányzati választásokra is csak akkor kerülhet sor, ha megtörténik a decentralizáció, és hogyha az aktiszári tervet öm, élettel töltik meg, azaz megírati Koszovó alkotmánya, és ezután a decentralizáció után létrejött helyhatóságok, megválaszthatják a vezetőiket. Persze ezek nyilván etnikai alapon történnek majd. Ezért még egyszer mondom, hogy a decentralizáció ügyét előre kell vinni, mielőtt ez megtörténne, azelőtt nem jöhet létre a választás. És van itt még egy észrevételem. Az a célunk, hogy a fiatalok Koszovóban együtt tanuljanak, eh, együtt tudjanak élni, egész egyszerűen beszéljenek egymással. Azt mondtuk az állásfoglalásunkban, hogy a Mitrovicai és a Pristinai Egyetem mellett öröm volna, hogyha egy európai kollégium jönne létre, ahol mindenki együtt tanulhat, és egy lehetőség szerint nem valamelyik ott használatos nyelven, hanem mondjuk angolul. Macedóniában Fandasztól egyetem um, működik, és azt gondolom, hogy még egy ilyen Fandasztóra szükség volna, hiszen ha Koszovóban létrejönne egy ilyen kollégium, akkor ez um, kisugárzó erővel bírna. Ezért tehát minden jót kívánnak önnek, fejtúr, és úgy gondolom, hogy csak hogyha mindenki egymással képes beszélni, akkor tudnak valamit is tenni Koszovó ügyéért. Köszönöm szépen. Köszönöm, Pakkasszony, Szvoboda úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném Fejtúrnak megköszönni a nagyon nyílt beszámolóját. Ebben vannak pozitív és néhány negatív elem is, de mindenképpen jól leírja a koszovói helyzetet. Három megjegyzést szeretnék tenni. Parlamenti képviselők vagyunk, és ezért nagyon fontos, hogy a parlament támogassa önt abban az üzenetben, hogy a parlamentnek Koszovóban is működnie kell. Ez a demokrácia fontos része. A döntéseket nem csak a kormány kell, hogy meghozza, hanem egy működő parlament. És ezt egészen világosan kifejezésre kell juttatni. Ez az integrációra is lehetőséget ad, hogyha a különböző etnikai csoportok képviselői a parlamentben együtt meg tudják vitatni a kérdéseket, és közösen hozzák a döntéseket. A következő dolog a szerbek kell függ össze. Pak kolléganőhöz hasonlóan én is megerősítettem, hogy lehet hallani különböző dolgokat, de ez valószínű, hogy, tehát hogy a csoportok között van kommunikáció, de azt hiszem, hogy itt nagyon konkrét konzultációkról lenne szó. Belgrád lehet, hogyha túl erős lenne azt mondom, hogy zöld utat, de legalábbis eh, zöld utat adott, de legalábbis eh, nem mutatott fel piros eh, kártyát a tárgyalások előtt. Fontos, hogy ott helyben az emberek tárgyaljanak és találjanak megoldásokat. Ezt nagyon határozottan támogatom. Ami a helyi választásokat, helyhatósági választásokat illeti, hát persze optimális lenne, ha először a reform reformot lehetne lezárni. De a helyhatósági választás is hozzájárulhat az integrációhoz, hiszen a szerb közösségnek és a többi kisebbségnek is lehetőséget nyújt arra, hogy legalábbis helyben nagyobb befolyással legyen a dolgokra. Elmondtuk, hogy milyen fontos az, hogy a településeken maguk az emberek hozzák meg a megoldásokat nem a, centralizáció még nem működik, de nagyon fontos, hogy ha lesznek helyi választások, akkor ez ne megosztottságot eredményezzen, hanem inkább közeledést, integrációt. Végül a roma helyzetről is röviden itt vannak ezek a szennyezett, mérgezett területek. Nagyon szomorú, már évek óta tárgyaltunk erről Doris Pakkal, az Interparlamentáris Bizottságban, beszéltünk az ottaniakkal, és tényleg nem történt semmi. Látszik, hogy vannak erőfeszítések, törekvések, de kérem, hogy általánosságban, ami ezt a kisebbséget illeti, támogatást adjunk ennek az ügynek, hiszen az, hogy évekig csak nézzük, hogy új és új nemzedékek nőnek föl ezeken az elszennyezett területeken gyerekek, és azután tovább viszik a mérgezéseket, ez katasztrofális. Még egyszer köszönöm, és minden jót a munkájához. Köszönöm Hannes Szobodának. Visszacsics asszony. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm Fejtúrnak, hogy eljött ide hozzánk, és én is ugyanúgy ítélem meg a koszovói helyzetet alapvetően, mint ön. Említette, hogy volt egy találkozó eh, szerb közösségképviselői és koszovóiak között a eh, különböző etnikai csoportok védelméről, elsősorban a szerb ortodox eh, egyház védelméről volt szó de Pristina is és Belgrád is eredetileg ellenezte ezt a találkozót. A kulturális örökség nagyon fontos, és ez szimbolizálja azt, hogy különböző népcsoportok együtt tudnak és akaratnak élni. Nagyon fontos, hogy az ilyen kezdeményezéseket tovább tudjuk támogatni, bátorítani, az Európai Unió külön megbízottja ön ott nagy tiszteletnek örvend, és valóban remélhetőleg tudja befolyásolni a helyzetet. Tehát az első lépések nagyon jók, de azért itt fontos, hogy azt is lássuk, az EU-nak jelen kell lenni ebben a térségben, Koszovóban, és el kell ott magyarázni az embereknek, hogy mit jelent az Európai Unió, hogyan működik, milyen lehetőségei vannak az együttműködésnek. Ezért a kérdésem, gondolkozott esetleges kezdeményezéseken valami hasonló legyen Koszovóban, mint ami Boszniában az ottani magas képviselővel? Köszönöm, és Priviti Csúri szó. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Én is szeretném üdvözölni a külön megbízott urat. Köszönjük, hogy megosztotta velünk gondolatait és javaslatait. Van azonban egy kis problémám mindezzel. Az én benyomásom az, hogy valahol Übő és Kafka között vagyunk. Szerbia nem eh, ismeri el Koszovót, nem ismer el semmit, a nemzetközi jog megsértésének tartja. A 1244-es rendetet ismeri csak el, tehát Szerbia számára Koszovó továbbra is egy szerb tartomány hogyan tudunk innen tovább lépni. Hogyha úgy érezzük, hogy valamit ráerőszakolunk a szerbekre, olyasmit, amit ők nem akarnak. Spanyolország Ciprus, Románia szintén nem ismerték elv. Van több olyan ország, amely nem akar, egész egyszerűen nem akar precedenst teremteni Koszovóval, nem akarja a saját helyzetét sem rontani. Akkor egy olyan gépezetet kell ö, felelítenünk, amely a koszovói biztonságot garantálja. Hogyha Jeremics úrnak a nyilatkozatát hallgatjuk, aki illegálisnak és katonainak, félkatonainak fogja jelölni ezeket, tehát hogy elfogadhatatlan, és mint hogyha semmi sem történt volna, akkor továbbra is megy ez a folyamat, anélkül, hogy rájönnénk, hogy ezt a helyzetet nem lehet megoldani a szerbék nélkül. De nem csak a szerbeket, hanem mögöttük az oroszokat is figyelembe kell venni, és mint egy a TNT-hez hasonló vegyi anyagnál, olyan anyaggal dolgozunk, amely bármelyik pillanatban robbanhat. Tehát a koszovói miniszterelnök, aki Bogdavonics azt mondta egy nyilatkozatában, hogy 300-400 ezer illegális fegyver van Koszovon belül. Tehát úgy folytatjuk a dolgokat, mintha semmi sem történt volna, tehát továbbra is ez a mechanizmus működik. Engem is elküldött az Európai Parlament, hogy költségvetési ellenérzési misszióra kiküldetésre menjek. Elmentem Pristönéval az Energia Központba, nem fizették ki a, a, a számlákat, és feltettük a kérdést a miniszternek, mivel ő állami feladatot lát el, és szóltunk neki erről a 300 ezer eurós hátralékról, és azt kérdeztük hogy tőle, hogy tesznek-e olyan gesztusokat, amely a felelősségi helyzetet lehetővé teszi. Engem nyugtalanítanak az ilyen helyzetek és egy ilyen gazdasági helyzetben nem tudom, fel kell tennem a helyzetet, hogy egy ilyen állam hogy tud gazdaságilag majd megtalálni olyan forrásokat, forrásokat, amelyek alapján fejlődhet. És Szerbia nem akar részt venni ebben a folyamatban van egy érdemi megjegyzésem is. Először is, hogy hogyan tekintjük a dolgot, és hogyan próbáljuk ezt a helyzetet rendezni. E, hiszen tudjuk, hogy itt albánok vannak, és ne felejtsük el, hogy Tito mit akart az albánokkal e, csinálni, amikor még ugye a nagy Albániáról volt szó. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig fejtúrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék néhány olyan kérdéssel foglalkozni, amelyeket először emléksz, Először egy általános megjegyzésem lenne. Én nem vagyok az EULEX missziónak a feje, general, tehát Kamamon tábornok a főnök, és a tábornokommal különleges kapcsolataim vannak, ugyanis engem a tanács helyi politikai irányítási szerepe bizott meg mint ahogy ez az állásfoglalásban is benne volt. A missziónak szorosan együtt kell működnie az én csapatommal. És tulajdonképpen ez is történik. Ugyanakkor figyelmeztetnem kell arra, hogy hogy Kamerun tábornok nem szeretné, hogy e, olyan kérdésekre válaszoljanak, amelyek az operatív e, e, témákat érintik. De azért továbbítani fogom az önök megjegyzéseit neki, és felhívom figyelmét arra, hogy az önök aggájait is e, vegye figyelembe. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném az ő nevében is, hogy a csapatok bevetése Koszovóban, amely decemberben kezdődik ma, kezdődött, azt a lakosság és a hatóságok sikeresnek ítélték, jó indításnak, és üdvözölték az ENSZ eh, misszió korábbi szerepehez képest. És az emberek az EULEX-től elvárják, hogy elérik a célkitűzéseiket. Másik megjegyzésem a közösségekkel való párbeszédről szól, elsősorban a szerb képviselőkkel. Nagyon sokat lehet tenni, és azt hiszem, nagyon sok koszobói szerb vezető nagyon bátran vállalta azt, hogy elkezdi ezt a párbeszédet. Ennek a párbeszédnek nem köztük és köztem kell lefolynia. Én azért vagyok ott, hogy kávét és vizet biztosítsak. Ez egy olyan párbeszéd, amelyben a pristinai kormányzat képviselőjével kell tárgyalniuk. De a szerb vezetőket az első találkozó a miniszterelnökkel már ösztönözte arra, hogy elkezdjék a munkát, és ők erre hajlandóak, de, mint önök is rámutattak, segítene, hogyha Belgrádból még tovább bátorítanák őket. a jövőben, és azt hiszem, hogy itt európai értékről van szó, európai uniós értékről, és a koszovói hallgatóságomnak ezt mindig szoktam említeni, hogy ez egy több nemzetiségű társadalom, tehát együtt kell élniük a közösségeknek, de az Európai Uniónak lehetősége van arra, hogy segítsen, de azért az Európai Unió nem falakat és szakadásokat akar az etnikai kisebbségek, közösségek között építeni. Azt hiszem, hogy ezt az üzenetet egyre inkább megérti Koszovóban, és remélem, hogy Belgrádban is rájönnek majd, hogy mi ez az üzenet. A kulturális és vállási örökségre is szeretnék rámutatni mert a, én ugyan, olyan módon közelítem meg ezt a kérdést, hogyha szeretnénk fenntartható megoldást találni, amely a szerb ö, emlékműveket, ö, templomokat megvédi, és a többi közösségnek a különböző emlékhelyeit, akkor ö, ez csak úgy történhet, hogyha tökéletesen együttműködünk a helyi közö, ö, hatóságokkal. Ö, mi katonákat állítunk, mi a szerb-koszovói emlékművek elé és a templomok elé, de azért a katonáknak nem ez a feladata, hiszen azért vetették be őket, hogy más feladatokat lássanak el. Tehát a megoldás a koszovai rendőrség lenne, és az ENSZ utóbbi kilenc évben tett erőfeszítéseinek eredményeként ezek a katonák olyan képzettségi szintet értek el, hogy ezeket a feladatokat át tudják vállalni. Tehát ez a hosszú távon a előrelépés lehetősége. Ezért az én célom az, hogy a helyi képviselőket a szerb kormány és a szerb ortodox egyház képviselőivel összehozzam, és kérem, hogy ezt az erőfeszítést önök támogassák, különben időt vesztünk, és lehet, hogy a biztonsági helyzet rosszabbá válik, újra az erőszak fellángol. A helyhatósági választásokat illetően egy kis dilemával állunk szemben, ugyanis az ütemtervet annak meg fel fogjuk kialakítani, hogy milyen előrelépéseket sikerről elérni a koszovói szerb közösséggel való kapcsolatainkban. Ugyanakkor két év után lejárnak, tehát az idei év végén lejárnak a helyhatósági megbízások, és majd megvizsgáljuk, hogy mit tehetünk, de én minden tőlem telhetőt megteszek. És figyelembe veszem Pakasszonynak a megjegyzését, hogy ez pontosan azt kívánja, hogy energikusan támogassuk a decentralizációt, és ezt meg is tesszük majd. Ugyanakkor általánosságban, és talán Privetics úrnak ezt kérném, hogy vegye figyelembe, meghallgattam, hogy milyen elemzést végzett itt el, de hát ennek a következtetése mégsem lehet az, hogy minden attól függ, hogy Belgrád és a koszovói szerbek mit tesznek. A balkáni stabilitás érdekében nem vétez, vétezhatjuk meg Szerbiát és a szerbiai, eh, koszovai szerb eh, közösséget. A valóság eh, nem ezt követeli télünk jelenleg. Ezzel nem tudjuk fenntartani a stabilitást, és így elvesztenénk az európai perspektívát látószöget is, amely, látószöget is, amelyen keresztül Szerbiát és Koszovot tekintjük. Egyetértek azzal, hogy ez a helyzet nagyon bonyolult. Azt szerettük volna, hogy a helyzet jobb legyen sok szempontból, azért, hogy egy egyhangú biztonsági tanácsi határozat alapján indulhassunk el. Ez persze sokkal jobb lett volna. De hát nem ez volt a helyzet, elnök úr. A tanácsnak a tagjai nem ültek össze, nem értettek egyet, de az országok többsége, akik a Balkánnal foglalkoztak, arra következetesen következtetésre jutottak, hogy nincsen más alternatíva, mint a függetlenség. Ezért szeretnénk előrelépni, ezen dolgozunk, és a tanácsnak van egy következtetése, amelyet a tavalyi év elején hoztak, amely Koszovónak egy jogállamisági misszióról döntöttek, de az EUSR elmegy, nem tudjuk, hogy ez most hasznos lesz-e, és lesznek nemzeti irodák is, és ezek mind olyan eszközök, amelyek segítenek a koszovóiaknak, hogy a multietnicitást megvalósítsák, és hogy stabil környezetben tudjanak működni. Én egyetértek azzal, hogy nehéz kihívásoknak kell megfelelnünk, például a koszovói biztonsági erőknek a felállítása. De ezekkel mi megbirkózunk, mert azt hiszem, hogy sokkal jobb, hogy egy hivatásos kis biztonsági erőt állítsunk föl, mint hogy egy illegális félkatonai erő barangoljon Koszovóban és problémákat okozzon. Tehát ez szerintem előrelépés, lehet, hogy önök más következtetésekre jutnak, de ezek azért jók. Itt 2000 katonáról van szó, ezt nem lehet fenyegetésnek tekinteni a szomszédok által, és ezek a katonák elsősorban a lakosságot támogatja majd természeti katasztrófák idején, és azt hiszem, hogy ez egy pozitív előrelépés. nem értek e, egyet azzal, hogy talán kockázata áll fel annak, hogy egy nagyobb Albániát hoznak létre. E, a kontaktcsoport, beleértve Oroszországot és az öt nyugati partnert, e, akik azt mondták, hogy bizonyos elveket tiszteletben kell tartani a jövőben, például, hogy nem osztják meg az országot, és a másik az, hogy Koszovó ne egyesüljön az egyik szomszédos állammal. És azt hiszem, hogy ezt mindenki látja, és nem látok jelét annak jelenleg, és nem hiszem, hogy a jövőben is látnunk kellene eh, annak lehetőségét, hogy Koszovó csatlakozik a nagyobb Albániához, vagy a nagy Albániához. Elnök, köszönöm szépen. Az első kört lezártuk, következik a második kör, Meyer úr. Elnök úr, az Európai Unió intenzíven fáradozik Koszovóval kapcsolatban, és ez négy szempontból is fontos lehet. Az első, hogy az átmeneti időszak tavaly január 7-e óta és eh, ez az időszak eh, tulajdonképpen azt volt hivatott elérni, hogy a káosz csökkenjen vagy megszűnjön. A függetlenségi nyilatkozat eh, óta már egy év eltelt, és az, hogy nem történt semmi, az számomra elég nagy problémát jelent a romák helyzete. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy hogy itt egy olyan eh, csop- diszkriminált és hátrányos helyzetben lévő csoportról van szó, aki a jövőben pozitív szerepet is játszhatna. A következő dolog, eh, tanácsokat kell adni a kormányzás minőségére vonatkozóan, még a akkor is, ha nincs erre okvetlen hatáskör, és nem akarunk beavatkozni, de Boszniában elég rossz tapasztalatokat eh, szereztünk, és ezért ez a típusú tanácsadás nagyon fontos lehet. A negyedik pont Koszóval kapcsolatban attól tarthattunk, hogy Európa Európa foglalkozik állandóan ugyan Koszovóval, de kicsit idővel aztán elfelejtődik ez az egész dolog, állandóan késedelmet szenved, halasztjuk a kérdéseket, és bár most talán prioritást adunk Koszovónak, de a valódi cél az kellene, hogy legyen, hogy minél előbb integráljuk teljes jogotaként Koszovót az Európai Unióba, és azt hiszem, hogy ezt még így nem hallottam mostanáig senkitől. A valóság rögzítése kapcsán azt mutatjuk, hogy ez a négy pont továbbra is élő. Itt a lényeg az, hogy több népcsoport békesen együtt élhessen, és hogy ez lehetséges, elég pessimista vagyok hogy lehetséges-e kívülről segíteni Koszovóban az egység kialakulását. Azt hiszem, hogy Koszovó, mint független állam ahol többségében albánok, etnikai szármas albánok élnek, és ez a független ország nem, fog, nem csatlakozhat Albániához. Azt hiszem, hogy így kell, hogy jellemezzük majd Koszovót. Két nagy gondot vett fel ez a dolog. Itt az északi területeken, Mitrovica környékén és attól északra lak akik egy olyan népcsoport, akik azt mondják, hogy mi nem akarunk vámuniót, nem akarjuk azt, hogy a tömegközlekedést igénybe vegye a másik Koszovban élő népcsoport, hanem ők Szerbiához akarnak, Szerbiához ápolnak szoros kapcsolatokat. Ezzel szemben a délen élők, az albán nyelvet beszélők között is van él szerb kisebbség, akit nagyon nehéz integrálni. De maguk az albánok is egy teljes függetlenséget akarnak, és nem azt, hogy kívülről gyámkodjanak felettük. Most mire ez számít ön? Arra számít-e, hogy ezt a két nézetet vagy véleményt, tehát hogy egyrészt vannak, akik a teljes függetlenséget akarják, más népcsoport pedig továbbra is Szerbia részének tekinti magát. Hogyan akarunk egy hidat verni két népcsoport csöpött és egy multietnikumú államot létrehozni? Milyen eredményre vezethet mindez? Azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen egy kilátástalan feladat, és ezért talán más kérdésekkel kellene foglalkozni, amikre röviden utaltam. Köszönöm, Mér úr. Gomes asszony a következő. Mr. Chairman, I'd like to thank, uh... Elnök úr, meg szeretném köszönni ezt a fejtúrnak ezt a kiegyensúlyozott beszámolót, és Lagendai kollégának pedig azt, hogy a legutóbbi jelentésünk után meglátogatta Koszovót és beszámolt nekünk az ott tapasztaltakról. Javarészt egyetértek a kollégákkal, Lágendájk úrtal, Svoboda úrral, Pak asszonynal, és persze Fejtúrral, hogy nagyobb mélyebb kapcsolatokat kell kialakítani Belgráddal, aktívabbaknál kell lennünk, és itt a parlamentre is komoly szerep hárul. Hiszen Belgrád nélkül az északi koszovói helyzet nem megoldható. Amikor Koszovóról beszélünk, akkor kisebbségekről is beszélünk, de aggályom most a többségre vonatkozik. A többséget pedig a nők képezik, épp úgy, mint mindenhol máshol is a világon. Kérdezem, hogy hol, hányadan is állunk a nőjogokkal Koszovóban? elegendő nő van a parlamentben, azért mert kaptak egy kvótát, harcoltak ezért, de gyakran figyelmen kívül hagyják a női ügyeket, a nőket magukat is, még az EU képviselői is. Például nőket nem neveznek ki a hadsereg felvételi részén alig van a nő, bár a rendőrség keretein belül más a helyzet. Kérdezem, hogy mit tesz tehát az EU? Az EU-lexnek megvan a fókuszpontja, egy fókuszponti hivatala, a nő ügyekkel foglalkozik, de összességében mintha a nők kérdése kikerült volna figyelem homlok teréből. Azután itt vannak a önkormányzati választások lesz egy paritásos rendszer, vagy pedig lesz női kvóta? Kérdem én. A másik kérdésem pedig a korrupcióra vonatkozik, én legutóbb jártam Koszovóban. Akkor a koszovói nők voltak azok, akik azt mondták, hogy sajnálják, hogy az EU és az EU-lex mindig hangosan beszél a korrupció elleni harcról, de csak eufemisztikusan a jogrendről beszélnek és azt mondják, hogy nem az EU és nem az EU-lex, ha nem az EU és nem az EU-lex e, e eh, veti föl a korrupció és a szervezet bűnözés kérdését, akkor ki más fogja ezt megtenni? És persze nem csak északon kell a koszovói hatóságok fellépését kikövetelni, hanem e, igenis az egész országban. Obrigado, Mr. Nazar. Obrigád és Nazaró képviselőnek adom meg a szót. Meg szeretném köszönni Fejt úrnak nagyon értékes előadását a koszovói helyzetről. És úgy gondolom, hogy tovább mélyíthetjük a kapcsolatot az Európai Parlament és az EU missziója között. Bár országom nem ismeri el Koszovót, de rendőrségi erőkkel képviselteti magát az EU-legzben teljesen független attól, hogy támogatjuk-e Koszovó függetlenségét, mindenképpen önfeltartónak és stabilnak szeretnénk látni az országot. Hogyha Koszovót stabilizálni akarjuk, akkor aktívan kell dialógusra léptünk Belgráddal. A tapasztalat azt mutatja, hogy diktátumokkal nem lehet területi határokat húzni, hanem és Szerbiát be kell vonni hosszú távú stabilitást biztosító rendezésben. Üdvözlöm az EU jelenlétét eh, Koszovóban, de nem akarnám azt, hogy a Koszovóból egy EU protektorátus legyen. Meg kell erősítenünk Koszovó önállóság, Koszovó pénzügyi helyzetét, és kíváncsi volnék, hogy hogyan látja az EU-lex eh, jelenlétének határidejét Koszovóban, hiszen úgy gondolom, hogy már az első naptól kezdve világosan kell eh, látnunk, hogy milyen időn belül próbáljuk elérni a célokat, és mikor adjuk át a kormányzás teljes eh, felelősségét a helyi hatóságoknak. A fejtúr a koszovói kormányjal való kapcsolatai alapján hogyan ítélné meg az régió adminisztratív kapacitását, és mit gondol, mikor jön létre Koszovó teljes önfenntartó helyzete. Köszönöm szépen, Júri úr az utolsó felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok mindent hallottunk a politikai stabilizáció kérdéseiről Koszovóban. Tudjuk, hogy ez függ a koszovói lakosság demokratizálásáról, tól, ez pedig függ a hatóságok és a civil társadalom együttműködésétől. Nem sokkal az hogy függetlenséget kinyilvánították, részt vettem a civil társadalom um, bekapcsolását, bevonását uh, taglaló konferencián Koszovóban, és megállapíthattam, hogy igenis van egy kitűnően fejlett civil társadalom. Koszovóban 3000 bejegyzett civil szervezet működik, NGO működik, és láthatólag működik a civil társadalom, és a civil társadalom igenis kapcsolatot szeretne teremteni a hatóságokkal, a közigazgatással, a kormányjal és a parlamenttel. Arra volnék kíváncsi, hogy történt-e előrelépés ezen a területen. Hiszen a konferencián résztvevő nemkormányzati szervezetek kinyilvánították azon óhajukat, hogy vezessenek be egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi a civil társadalom <clears throat> bevonását. A civil társadalom nem csak etnikai alapon szerveződik, egy sor vegyes forma is működik, és ez egy nagyon jó gyakorlat, amelyet érdemes támogatni. Köszönöm. Fejtúr, öné a szó, parancsoljon. Válaszoljon kérem a kérdések második körére. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a roma kérdésre vissza kell térnem, hiszen az első válasz, a válaszok első körében erre nem válaszoltam. Sürgető ez az ügy, mégpedig nagyon sürgető, ehhez kétség nem férhet, és ez azonban az frusztrál egy kicsit, hogy a különböző szereplők felelősség köre nem teljesen tisztázott, akik mind a roma helyzettel foglalkoznak. Bennünket a mi munkákat az akadályozza, hogy nem férünk jól hozzá az északi térség hez, ahol a roma lakosság táborai vannak, akik a, a környezetszennyezés miatt menekültek oda. Az Európai Bizottság egyelőre csak ezt mondhatom, vizsgálja a helyzetet, és a WHO, a Világegészségügyi Szervezet, az USA, a USA USAID programja is segítséget nyújt, és próbál segítséget adni abban, hogy a roma közösségnek új szálláshelyet találjanak és javítsák a helyzetüket. De a probléma az, hogy az Ibar folyó déli oldalára nem akarnak költözni, éppen ezért alternatívát kell találnunk, de biztosíthatom önöket, hogy a fontos kérdésre teljes erővel koncentrálunk, és reméljük, hogy eredményre is jutunk. Meyers úr észrevételeihez azt mondanám, hogy értem az ön kétejét, szkepticizmusát arról, hogy sikerül-e egy több etnikumú társadalmat létrehozni, de milyen meg vagyok róla győződve, hogy ez a legjobb út, a legbiztonságosabb út. Lehetőségem volt a múltomban arra, hogy a Firomban hogy magyarul mondjuk, tehát a firomban is dolgozzak, és azt gondolom, hogy a Macedón volt Jugoszláv tagköztársaságban, vagy a Firomban sincs más alternatíva, mint ez. Hogy az etnikai sokszínűséget, az etnikai összetételt megőrizve hozzunk létre békés egymás mellett élést, teremtsük meg a megbékélést, és egy fenntartható, virágzó életet biztosítsunk az országban élő közösségek számára. Mi volna az alternatíva? Az alternatíva csak bizonytalanság, stabilitás hiánya volna, nem szolgálna az Európai Unió érdekeit, azt jelenteni, hogy az országok nem volnának fenntarthatóak, széthullanának, és újra felütné fejét az erőszak. De hát az európai értékekről is beszélünk. Vannak a saját tagállamainkban is különböző közösségek, amelyek együtt élnek, és úgy gondolom, hogy a jövendőbeli tagok nagyon is jól értik, hogy a multietnikai megoldást szem előtt tartva kell dolgoznuk. Ez a cél, melyet el kell érniük. Ez válaszom tehát azon dilemmára, amelyet felvetett miszerint, hogy a szerb közösség továbbra is Belgrádra figyel, az albán közönség pedig teljes függetlenséget akar magának. A teljes függetlenség persze nem olyan egyszerű, hiszen jelenleg a fel, felül vizsgált, a felügyelt függetlensége fázisában vagyunk, és nem mernék arra tippet tenni, hogy mi, meddig tart ez a felügyelt függetlenség korszaka. És itt Nassauer úr kérdésére is válaszolnék a kormány administratív kapacitására vonatkozóan. Hiszen már most sem Európai Uniós protektorátusként működik eh, Koszovó. Úgy gondolom, hogy a felügyelt függetlenségtől a teljes függetlenség fele való ellépés a stabilitást feltételezi. De fel, előfeltétel ennek az is, hogy egy egységes jogi térség jöjjön létre, hogy létrejöjjön a jószomszédi kapcsolat Koszovó és szomszédai között. úgy, hogy bizalommal telve dolgozhassanak az Európai Unióhoz való közeledés munkáján. Hogyha az Európai Unió tagságának esélyét kínáljuk fel valakinek, akkor ez az ország nem lehet protektorátus, hanem természetesen az Európai Unió teljes jogú tagjává válik talán majd egy szép napon. Hát ez a cél, amelyért én dolgozom. Nők. Hagyjuk néhány konkrét példát, Goms asszony. Először is a civil társadalom képviselőivel és eh, a nő társadalom képviselőivel találkoztam nem olyan régen. A helyzet pedig úgy áll, hogy az önkormányzati választások jelöltjeinek egyharmada nő kell, hogy legyen. Ezt kvótával szabályozzak. Ami pedig az EULEX-et illeti, őszintén szabályt szóval, én nem veszek részt operacionálisan a EULEX működésében, de tudom, hogy az EULEX misszió vezetője a nők nagyobb részvételének lehetőségét keresi, de hát persze a tagállamokra hárul itt a felelősség, hiszen ők járulnak hozzá a misszióhoz. Vegyük a példát. A koszovói rendőrség eh, helyettes vezetője például nő. Vannak tehát ígéretes jelek, de a társadalmat még mindig az erős hagyományok határozzák meg, de fontos jelzések tanúi is vagyunk arra, hogy a nők egyre több felelős pozíciót vállalnak. Egy sor példát tudnék mondani arra, hogy a nők milyen fontos döntéshozói funkciókat látnak el cégekben, illetve a közigazgatásban és a társadalom más helyzeteiben is. Nos, a korrupció valóban az EULEX egyik legnagyobb feladatát és kihívását is jelenti, és ezen a területen várok minél hamarabb jelentős áttörést. Látványos ügyek eh, fognak eh, felszínre kerülni, zajlanak a nyomozások, és az ügyészek és a bíróságok feladata az, hogy ezeket az embereket nem diszkriminatív módon bíróság elé állítsák. nincs helye annak a vitának, hogy hány szerb és hány albán kerül bíróság elé. Itt az igazságszolgáltatás kérdéséről van szó, justícia pedig nem ismeri az etnikai hovatartozást. Ezért tehát ezt az elvet kell érvényesíteni. Úgy hiszem, hogy minden kérdésre válaszoltam. Volt még egy kérdés. Nassauer úr tette fel a kérdést. Az EULEX um, megbizatási időszakára két éves mandátumot adott a tanács, de teljesen világos, hogy ez a mandátum meghosszabbítható 2008. júniusától 2010-ig szól a mandátum, de hát egy csoda volna, egy mirákulum volna, hogyha 2010 júniusára az EULEX elérni céljait, tehát nem kockáztatunk sokat, ha azt mondjuk, hogy vélhetőleg meg fogják hosszabbítani a mandátumát. Elnök úr, megtiszteltetés volt, hogy itt lehettem ma délelőtt. Köszönöm szépen, Fejt úr. Mi értékeljük nagyon nagyra, nagyra az átfogó áttekintést, Úgy gondolom, hogy a vélemények eh, közel állnak egymáshoz. Nagyra értékelik az ön munkáját, amelyet eh, nyomon követünk. Ezzel pedig lezárom az ülést.